nyomjon meg, ugye? So, hello, good morning. Jó reggelt mindenkinek! Nem vagyunk túl számosan, azért kezdjük el a munkát. Nagy nap a mai számomra, nem csak azért, mert elnökölhetek ma, hogy most az angol szójátékban bölcs vagy alelnök vagyok-e, de ugyanakkor Bob Dylan 70. születésnapját is üljük. Úgyhogy ez is egy külön hír. Lehet, hogy nem csak dalokat, hanem valamiféle menetrendet is kínál nekünk az ő példája. Úgyhogy a belső piac napja is változóban vannak, vagy akár, akár csak egy Rolling Stone, egy guruló kő, és lehet aztán további Bob Dylan címekkel példálózva leírni az ülésünket, de még a nagy Bob Dylan is elkövethet egy-egy hibát, mert ahogy, ahogy megint egy címmel éljek, Blowing the Wind, elfújta a szél, lehet, hogy a mi energiapolitikánkra azért mégsem ez a jellemző. Na, a napi rendel kapcsolatban mondanám, hogy ha nincs ellenvetésük elfogadottnak tekintjük a napi rendtervezetünket, és a szerint tartjuk az ülést. Mint tudják, az ülésünket közvetíti a webstream, úgyhogy üdvözlöm azokat is, akik online módban figyelik. Ezen túl a gyógyszerezett termékek e, ügyében délután háromkor az MV szakbizottság egy meghallgatást szervez, amire meghívást kaptak a mi képviselőink is, mert mi szakbizottságunk tagjai is. A 2Q2 teremben lesz ez. Aztán üdvözölni szeretném Phil Prendergast asszonyt, új tagja bizottságunknak, aki Alan Kelly eh, váltja-e poszton, aki utóbbi eh, hazájában eh, államtitkári posztot foglalt el. Mit kell még bejelentenem elnökként? Talán még az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadását a 2011. március 16-i, március 21-22-i, illetve április 11-13-i ülések jegyzőkönyve, melyre vonatkozóan holnap 12-ig lehet ellenvetést benyújtani, ellenkező esetben elfogadottnak tekintjük azokat. Az első tematikus napirendi pontunk egy lengyelországi utazás vagy látogatás, van is egy képviselőtársunk, aki ott volt, és aki beszámol majd erről. Elnök asszony, köszönöm. Megvárom, hogy mindenki rákapcsolódjon a hollandra, a parlament holland nyelvű képviselője miatt rendkívül hasznos látogatásunk volt Lengyelországban múlt héten. Krakóban kezdtünk, és eh, számomra az Európai Parlament holland képviselője számára nagyon kellemes volt, hogy ilyen rendkívül lelkes embereket, EU lelkes embereket eh, láthattunk Lengyelországban. Vállalkozókkal találkoztunk, eh, Krakóban a belső piac hatásairól, dicsérték, de az adózási rendszerek miatt rendkívül aggód, aggódnak. A lengyel export más EU tagállamokba kerülését különböző adóterhek sújtják, és elsősorban az áfa. Nem annyira az áfa mértékéről van szó, hiszen ez tagállami kompetencia, hanem eh, sokkal inkább az a rendszer, hogy mindenütt más az áfa mértéke. Krakóból Varsóba mentünk, ott eh, betárgyaltunk eh, a következő lengyel elnökséggel. Megint rendkívül lelkes államtitkára van az európai ügyeknek ott, gazdasági ügyekkel foglalkozik, Egyebek között a következő fél évben többször fogunk vele e minőségében találkozni. Találkoztunk a parlamentben a népképviselőkkel, a Szejmel és a Szenátussal is, és röviden áttekintettük az összes IMCO dossziét. Elhangzott az a kívánság, hogy az elkereskedelemmel kapcsolatban, tehát az elektronikus aláírás kapcsán Rőle asszony dokumentumát a nyilvános közbeszerzéseknél megfelgyorsítsuk. Szeretnék, hogyha az európai elnökség hatékony lenne, és a legfontosabb IMCO dokumentumokat, dossziékat előbbre vinnék. Köszönjük a a látogatás szervezését a staff, az IMCO alkalmazottainak. Ez egy munkalátogatás volt, ami ráadásul kellemes és köszönjük. Thank you very much, Mr. Köszönöm Van de Kamp beszámolóját. Még egyszer megadom a szót a saját jelentésről, hogy beszámoljam. Bob Dylan. Igen, köszönöm szépen. Nem fogok... Nem is tudom, hogy Bob Dylan motorkerékpározott-e vagy sem, mint hogyha lá, láttam volna őt két kerekűn. De hogy komolyra fordítsam a szót, valóban néhány megjegyzéssel kezdeném. A jelentés, és ezt elkészült, önök meg is kapták. Köszönöm mindenkinek, aki közreműködött ebben. Kicsit hiányzott az, hogy már megfeledkeztem arról szinte, hogy mennyi munka egy ilyen jelentés megírása. A fordítások miatt és a nyomtatásban két hiba csúszott be először a technikai részleteknél, a két és három kerekűnél, itt felcserélték véletlenül az enduro és a három kerekűnél, de ezt majd egy módosítóban korrigáljuk, és aztán a kis szériás motorkerékpároknál ez a hármas melléketben van, ott is nem, nem jó a szám, az LA1, LAB2 és a, az L2B50 kellene, hogy legyen a 20 helyet, és az L3A-nál pedig 100 kellene az 50 helyett. Mellesleg minden módosítást és útmut, a mellékletben, bocsánat, minden útmutatót a mellékletbe bevettünk, és van egy új mellékletünk is. Röle az, hogy megvan? Tehát új mellékletünk van, ezt ki is osztottuk, ebben minden módosítás már benne van, jobban olvasható így a szöveg. A tartalomról, elnök asszony. Szükséges volt arról, hogy tárgyaljunk a bizottsági javaslat hatájáról. Számos ponton ezt a hatályt kiterjesztettük, és több kategóriát elhelyeztünk. A, az S1-es és a kétkerekű S2-es motorkerékpárokat, az ATV-ket ugyanúgy bevettük a rendelet hatája alá, és szerintem ez a fogadtatása is ennek megfelelő volt. És egyszerűsítettük az idő a határidőket és a, a menetrendet, nem 7-8 fokozatot, hanem egyszerűen csak három lépcsőben kívánjuk a végrehajtást. Erre vonatkozóan is pozitív reakciókat kaptunk. A bizottság nem hivatalosan már a részükről elhangzott, hogy a kibocsátásnál azonban egy picivel több köztes fokozatot akarnak. Ez a következő a környezetvédelem, a környezeti célok nyilvánvalóan fontos része a dokumentumnak, a környezeti hatás, és az is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy relatíve ezek a járművek környezetszennyezőek a kilométer a megtett kilométer alapján. Fáj a szívemnek, hogy ezt kell, hogy mondjam, de nem, a, nem szórakozásból vagyok itt, hanem azért, hogy dolgozzam. Tehát ezek a járművek környezetszennyezők és német kollégám nevében, a zöldek és a szociáldemokraták nevében is mondhatom, hogy ugyan kritikusan álltak szembe az előadó javaslataival, de konstruktívan. A az onboard diag, diagnosztikus rendszerek, tehát a fedélzeti elemzési rendszerek azok, amelyeket továbbra is szeretnénk, hogyha bevezetnének erre vonatkozóan, azonban a következő hetekben biztos vagyok, hogy vissza fogunk térni a vita során, illetve a módosítókban. Elnök asszony, a biztonsági rendelkezések. Nagyon komoly vitát folytattunk a parlamentben a TRAN közlekedési szakbizottságban lévő kollégákkal is arról, hogy most vajon minden fékrendszert, a CBS és ABS a skútereken, bromereken is rajta kell, hogy legyen-e. De én úgy gondoltam, hogy jobb, ha nem. Érzem persze a nyomást itt a nyakamon, hogy meg kell, be kell vezetni. A kérdés az az, hogy milyen többletértéke van az egyszerű szkúterek, az egyszerű bromerek esetében, tehát kismotorok esetében is, és milyen plusz költséget jelentene, hogyha ezeken a járműveken az ABS-t kötelezővé tennénk. De ez is nyilván vitatárgya lesz. Fontosnak tartom ezen kívül azt, hogy a, mod- a motorok módosítása lehetőség marad. Nagyon sok hobbi motoros van Európában, Angliában, Írországban, akik kiigazítják a motorokat a, anélkül, hogy magasabb kategóriába emelnék. Mondjuk skútereknél, bromereknél ez nem is lehetőség, de a szelid, de, de mégiscsak lehetővé kell tenni a, a, a motorosok számára azt, hogy, hogy motoraikat módosítgassák, járműveiket módosíthassák. Vannak kis műhelyek is, akik speciális mot, motor, motorkerékpárokat akarnak gyártani, ezt a lehetőséget is meg kell hagyni. Nagyon fontos ezen kívül, ami talán az IMCO szakbizottság egyéb területén, az autókkal kapcsolatban is fontos, az a javítás és fenntartási információhoz való hozzáférés. Nem akarjuk azt, hogy a gyártók, a kétkerekű járművek gyártói minden információt a, a kereskedőknek és az egyéni fogyasztóknak át kell ilyen adniuk, de a javításhoz, fenntartáshoz szükséges információt a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetővé kell tenni. Elnök asszony, a jelentés előkészítése során meghallgatásokat is tartottunk. Ezeket a weben keresztül is követni lehetett, voltak is megjegyzések, kommentárok. Kétszer pedig munkalátogatást tettünk. Egyszer a csodálatos Észak-Olaszországba, Bolonyába mentünk, a Ducatihoz, Dérában is voltunk, ahogy a Piaggia eh, szkútereket gyártják, és voltunk a tüfnél eszemben. És június 10-én pedig elmegyünk a Salzburgba, a KTM motorgyárba, a Rotax és a BMW motorkerékpárok gyártását nézzük meg. Nos, elnök asszony, ez volt a jelentésem bevezetője. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak, akik nem hivatalos formában is rendkívül sokat segítettek, és hivatalosan pedig gondolom majd megfogalmazzák maguk, amit akarnak mondani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy nagyon sok motorkerékpáros, aki nagyon szereti ezt a fajta kikapcsolódást, követi ezeket. Köszönjük szépen a megjegyzéseket. A következő hozzászólók az árnyék jelentéstevők. Először a szociál, szociáldemokraták nevében parancsoljon a kolléga. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, elnök asszony! Igen, tisztelt van de Kamp eh, úr, kedves kollégák, én nem vagyok eh, motorkerékpáros, mégis nagyon érdekes volt ezzel a kérdéssel foglalkozni. Szerintem nem csak nekem volt ez az, hanem a munkatársaim is eh, nagyon sokat tanultak az elmúlt hónapokban abból, ami a motoros társadalmat egyrészt, másrészt pedig a két és három kerekű járműveket a másik oldalon foglalkoztatja illeti. Nagyon köszönjük Fandekamp úrnak, hiszen óriási lelkesedéssel, erőbedobással foglalkozik ezzel a dossziéval, és a jelentést is köszönjük. Nagyon sok ponton támogathatjuk, és ahogy ön is jelezte, nem minden ponton. Örömtelinek, üdvözlendőnek tartom azt, hogy a rendelet hatáját a, az enduróra is kiterjesztették, és a, a skúterekre, ezek nyilván olyan definíciók, amelyekkel a továbbiakban is sokat fogunk foglalkozni. Van Kampur, én úgy gondolom, hogy a, az euronormák bevezetési dátumainál különböző a véleményünk. Én úgy gondolom, hogy a hármas euronorma hatályon kívül helyez, helyezésével a valóságnak felelünk meg, hiszen nagyon sok olyan jármű van, amely már pont ennek a, a normának alapból megfelel. Az ön által javasoltak, javasolt menetrend szerintem kevésbé ambiciózus. Mi lenne, hogyha a 4-es euró és 5-ös euró normát az, a 4-es euró norma bevezetési napján együtt rendelnénk el, tehát 2015-re. Ezt a javaslatot a, ö, ezt a fajta javaslatot, tehát az összevonást sokkal inkább támogatnám. Az OBD-vel, tehát a fokozatos bevezetéssel kapcsolatban igazolható, de vajon a mopedeket miért kellene a, a fékberendezéssel kapcsolatos kötelezettségek alól kivenni? Emlékszem még arra, hogy azok az intézkedések, amely az udorzat, amelyek az utólagos jármű módosítások tagállamokra vonatkoznának, azokat módosítani kívánják. Úgy gondolom, hogy ezt a rendelkezést és az OPD rendelkezést is át kell tekinteni. Miért kellene azokat a járműveket kedvezményben részesíteni, amelyeket elsősorban fiatalok alkalmaznak, és, és pontosan a módosítások azt célozzák, hogy sokkal gyorsabban lehessen használni a motorokat. Egy 13 éves fiúgyermek anyjaként is mondom ezt. A következő pedig a fékrendszerekkel kapcsolatos. Ez számomra központi jelentőségű, és biztonságot jelent. A, a az ABS rendszerrel szemben a CBS abszolút nem alternatíva, természetesen kiegészítésképpen be lehet építeni. Talán kifogásolja, hogy ezzel a tehát, hogyha az ABS rendszert a, a kétkerekű járművekre is elrendeljük, akkor ez a piac eh, letisztulásához vezetne. Én azonban úgy gondolom, hogy ez nem megfelelő érve ebben az esetben. Abból indulok ki, hogy a legrosszabb esetben is bizonyos eh, modellek el fognak tűnni, de nem, nem gyártókra vonatkozik ez. Biztonságról beszélünk, és arról, hogy egy rendelet segítségével a különösen a motorizált területen csökkentsük a, a közúti bales, balesetek halálos áldozatainak a számát. Éppen ezért fontos, hogy bizonyos modellek design módosítás, tehát külső ter, megjelenési tervek módosítása révén el fognak tűnni. Úgy gondolom, hogy az ABS rendszerek a bob, bobokba is beépíthetők, és úgy gondolom, hogy ezeket a technikai lehetőségeket nem járművekre kell vonatkoztatni, hanem a biztonságra. Végül is az árban ez is benne kell, hogy legyen. Nagyon örülne, örülnék annak, hogyha az érintett pontokról megállapodhatnánk, és biztos vagyok abban, hogy a következő hetekben lehetőségünk lesz erre. De szeretnék eh, befejezésképp Fennekamp úr köszönetet mondani. Kiváló volt az együttműködésért, és köszönöm a munkalátogatásokat is. Ja, Köszönöm szépen. Köszönöm, Veszfál asszony. Nincsen Mangasz kollega itt. Kreisman úr? Nem? Köszönöm szépen. Mendez kollega az, aki a frakció sztárja, úgyhogy én nem akarok most hozzáfűzni semmit. Habe haben wir aber Heide Röhle, bitte. Heide Röhle viszont itt van. Bin ich mal, ja, das Mikrofon tut. Ha, se, ha segít a mikrofon, mert van a... uh, uh, a, a mikrofonom és a szavazókártyám az működik, a fejhallgató nem, de hát az első kettő az a fontos. Csatlakozom az előttem szólóhoz. Illetve én magam is a köszönettel szeretném kezdeni, mert ez a legfontosabb. És azért, mert az előadó példaértékű módon működött velünk egyet árnyék előadókkal. Ezt személyesen is szeretném megköszönni. Átlátható volt a munkamódszer, és minden lépésbe bevont minket. Én nem tudtam a minden látogatáson ott lenni, de mindig tájékoztatott minket. És meg kell, hogy mondjam, hogy mindaz, amit elénk tett, a eredményeképpen nyomon követhető és támadhatom. Fannekámpúr kiváló volt az együttműködés, köszönjük. Egy dolgot azonban igazat kell, hogy adjak az előttem szólónak, és ez a kibocsátások kérdése. Én is úgy gondolom, hogy ambiciózusabbak lehetnénk az Euró 4 és Euró 5-ös, amire tehát visszatérek. Úgy gondolom, hogy más időpontot kellene meghatározni ezekre. Azt, hogy összevonják őket, tehát hogy a, a menetrend az feszesebb, le, az, az, azt én is jónak tartom, azt üdvözlöm is, de úgy gondolom, hogy az idő pontokat határozottabban közelebb kell hozni. Ez az egyik, a másik pedig, és erről még majd beszélnünk kell, én úgy gondolom, hogy különbséget kell tennünk a kisjárművek, esetében az ABS-szel kapcsolatban. Szerintem az ABS-nek valóban kötelezőnek kellene lenni, de nem vagyok biztos abban, hogy, hogy robogókra is ezt be kellene vezetnünk. Beszéljünk erről. Én, én, kétségeim vannak. Én azonban más tartok problematikus, problematikusnak, és erről is beszélnünk kell. Azt kell lássuk, hogy a kettő, három és négy kerekűek esetében a fejlődés felgyorsult pont azokon a területeken, ahol az, ele- az elektromotorok egyre nagyobb mértékben megjelennek a, a piacon, de a piac fejlődése még beláthatatlan. Na, itt van a gondom. A pedelexnél például, tehát az elektronikus motorkerékpárok, amelyek motorral mennek, úgy gondolom, hogy egy olyan definíciót, olyan meghatározást kellene adnunk, amely vagy a, a lóerőtől, illetve az erőtől függ, vagy pedig a sebességtől. Mert hogyha az elektronikus motornál kerékpárokat, az e-bike-okat a városfejlesztésben is alkalmazni akarjuk, akkor lehető, akkor azt is el kell fogadni, hogy különböző vezető típusok vannak. Több területre lesz szükség, és vannak olyan városok, ahol több nagyobb lóerőre van szükség, mint például egy sík területen elhelyezkedő városban, úgyhogy nem biztos, hogy csak a sebességhez kell, hogy kössük a meghatározást, de hát erről még beszélhetünk. És beszél, eh, beszélnünk kellene arról is, hogy egyfajta áttekintő záradékot, vagy akár mi hasonlót nem kellene bevezetnünk az elektronikus járműveknél a a három és négy kerekűekre vonatkozóan. Mert hogyha most a típusokra vonatkozó korlátokat vezetünk be, akkor lehetséges, hogy olyan fejlődést zárunk ki, ami támogatást érdemelne. Persze nem szabadna kiskapukat, hiányosságokat sem hagyni, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogyha az árnyék előadók még egyszer összeülnének, vagy adott esetben a bizottsággal leülnénk, hiszen a, a tervezetet ők akkor írták, amikor még ez a fajta fejlődés be sem, belátható sem volt, és két év múlva megint másút leszünk, amit nem tudjuk, hogy hova megy, mert ezért gondolom, hogy ez a review close, az áttekintő záradék fontos lenne. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Bocs, köszi szépen. Anderson úr. Még mindig nem akar semmit sem mondani? Nincs semmi hozzáfűzni valója? De vannak. És elnézést kérek, hogy egy kicsit késztem, de először kávéra volt szükségem, ez az első dolog mindig reggelente. Elnézést kérek tehát. Szeretnék Vimnek először is gratulálni ehhez a munkához, mert nagyon jó, jól teljesítette a feladatát, és nagyon jó volt vele együttműködni és tetszik nekem, ahogyan a dolgokat vezeti, és nem akarok mindent megismételni, amit mondott, de a 13-as bekezdésben, a preambulum bekezdésben, amely további felvilágosítást igényel, azt illetően, hogy a korlátozott száma a járműveknek mit is jelent. Aztán mi is van még? egyetértek az új kategóriákat illetően az ő véleményemmel, akkor is, hogyha meg kell vizsgálni a különleges kategóriának a bevezetését, mert úgy tűnik, hogy ugyanarról van szó, de a megközelítés azért jó. Aztán a gépjárműveknek a konformitásáról kapcsolatban. Azt hiszem, hogy közösen elismert intézkedésekre van szükség. Ez jó lenne. Továbbiakban. Igen. A 15-ös módosítás a sport illetően. Mit jelent ez, hogy nem lesznek versenyek? és tehát versenyek és, és szabadidős sport események, ezeket is világosá kellene tenni. Ha lehetséges, szeretnék hozzátenni valamit, és mivel ezt már megbeszéltem, hogy a láthatóság az oldalat, illetően a motorkerékpárokat nagyon fontos, tehát reflektorok vagy ilyenek, ilyen visszatükröző alkatrészek, ugyanis nagyon sokszor azért vannak balesetek, mert a, az autónak a vezetője nem látta a motorkerékpárt. Tehát minél jobban láthatóvá tesszük a járműveket, annál jobban biztosítjuk a motorkerékpárosoknak a biztonságát. Azt hiszem, hogy harmonizálni kellene az engedély követelményeket az egész EU-ban. Ezzel kapcsolatban már van egy külön irányelv, de azért hangsúlyozni kellene, hogy a motorkerékpárokra is ezt vonatkoztatni kellene. Ezen kívül szeretném, hogy nagyobb átjárhatóság legyen az elektromos járművek esetében, és a konnektorokat illetően is. Tehát ezeknek ugyanazoknak kellene lenni mindegyik tagállamban. De azért legyen egy kis cserélhető akku, azért, hogyha, hogy ne kelljen óránként vagy két óránként tölteni, hogyha az ember valahol vidéken több órán át közlekedik, akkor legyen arra lehetőség, hogy csak egy részét kell kicserélni az akunak sajnos a hozzáfűzött megjegyzést nem lehet hallani, mert nem mikromba mondták. Nem, tehát nem akarok itt részletesen belemenni, csak szeretném, hogy ha ez, erről is említés történne. Ugyanis mi teremtjük meg a feltételeket, de aztán az ipar önszabályozással megoldja a többit. Végén pedig, és aztán be is zárom a hozzászólásomat, azt hiszem, fontos lenne a biztonság szempontjából is, hogy öt évente legyen egy műszaki felülvizsgálat, méghozzá egy hivatalos cég által, tehát ne, ne a, a kormány vagy az közigazgatás rendezze ezeket, hiszen tudom saját magam szempontjából is, hogy miután én is motorkerékpárral közlekedem, hogy öt évente szükség lenne arra, hogy ellenőrözzük a motorkerékpárokat, hogy biztosak lehessünk abban, hogy valóban biztonságos-e a jármű. Nos, ennyit akartam mondani, és még egyszer köszönöm mindnek az együttműködést. Elnök, köszönöm szépen. A Schwab úr a következő hozzászóló. Nem, bocsánat. Bocsánat, még előtte. Nem ak akarom mondani valamit, vagy sem? Egy gondolat. A 65-ös módostól kapcsolatban van egy kérdésem. Németül mondom inkább, tehát itt az áll, hogy a tömeg az utasszállító és a ö, személyszállító és a ö, teherszállító járműveknek külön, külön módon érvényesül. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Elnök, köszönöm, elnök Fáb úr. Azt hiszem, hogy Mandel úrra reflektált a hozzászóló. Semmi gond. Megcsinálom a kávémat, aztán majd beszélek. Na, de csak vicceltem. Tehát, Van de Kamp úrnak szeretném megköszönni elsősorban a kifejtett munkát. Itt nagyon műszaki jellegű irányelvről van szó, nagyon sok figyelmet és munkát igényel az, hogy jó minőségben dolgozza ki, és a lényegi pontokat illetően elégedettségről adtak számot. A hozzászólók kompromisszumokra pedig lehetőség van. Egy dolog érdekelne, engem, amit nehezen tudok értékelni, és a hozzászólások sem segítettek sokat. E, két, e, ez a téma a két és három kerekű járművek ABS rendszere való felszerelését illeti. Tudnék, különösen fiatalok esetében a biztonsága ezeknek a járműveknek nem olyan kiváló, hogy az hogy azt elmondhatnánk, hogy minden baleset megelőző műszaki megoldás érvényesül ezekben a járművekben. Ugyanakkor, ha minden lehetőséget kötelezőképpen írunk elő a e járművekre, akkor a fiatalok nem tudják egyszerűen megvenni majd ezeket a járműveket. Úgyhogy Van de Kamp kollégával kellene ezt, ezt még cserélnem, mi szerint, ő szerint az ér, a, a biztonsági érdekek, másrészt a költség e, tényezőre vonatkozó érvek hogyan hozhatóak egyensúlyba. Köszönöm. Köszönöm. Van de Kamp úr azonnal reflektálna, vagy majd az Európa Bizottság hozzászólása után? Schwab úr kérdésére. Talán a bizottság után jönnék ismét vissza. Akkor az Európa Bizottság részről Martino úr kap szót. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek jó napot, ha megengedik. Én is szeretnék gratulálni a jelentés tevőnek, Van de Kamp úrnak a kifejtett munkáért, amelyet velünk szorosan együttműködve teljesen átlátható módon végzett el, ahogy erre többen rámutattak a hozzászóló képviselők közül, és látnunk kell azt is, hogy mennyire bonyolult feladat volt. Egy politikai kérdéseket műszaki részletekkel egyeztetni. Úgyhogy ezért is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. A bizottság három elemre koncentrálva tudna hozzászólni, hogy Van de Kamp úr is csoportosította ezeket a témákat, ami a kategóriák megalapítását illeti. Mm, rugalmasak vagyunk, és üdvözöljük azt a tényt, hogy egy részletesebb és specifikusabb kategóriarendszer állna fel, mert révén finomítható és jobban megcélozható az egyes kategóriákra alkalmazandó követelmények köre. A biztonság tekintetében is különösen a fejlett fékrendszerek bevezetésének időpontját illetően a hatástanulmányok alapján úgy, úgy érezzük, hogy megfelelő egyensúlyt találtunk a költség tényező és a biztonsági tényező között. Úgy gondoljuk, hogyha egy évvel elhalasztjuk a fejlett fékrendszerek bevezetésének dátumát, ugye ez körülbelül évente 600 motoros veszheti életét, és 4-től 6000 történet azoknak a száma évent, akik súlyos sérüléseket szereznek balesetekben. Tehát, hogyha a műszaki technológiák révén javítható helyzet, akkor azt mindenképp meg kell tennünk. És éppen azért, mert jól tudjuk, hogy az egyes elemek életbelépésének dátumától nagyon sok minden függ, az, hogyha január 1-ét tűzzük ki, 2017, január 1-ét a fejlett fékrendszerekre minden újonnan gyártott motorbicikli esetében, motorkép esetében, ezáltal észszerűbbé tehetjük a, a dátumok rendszerét. Ami pedig a károsanyag kibocsátást illeti, én amellett törnék lányzsát, hogy az első lépést fenntartsuk, ellenkező esetben előállhat az a helyzet, hogy 2017 előtt semmi sem történik. És minden elem egyszerre kerül bevezetésre. Ugyanakkor minden begyűjtött adat arra utal, hogy nagyon fontos nem csak az, hogy nagyra törő kibocsátási célokat jelöljünk ki, hanem az időtényezőt is figyelembe vegyük. Ezen a kategóriák esetében. A 62%-a tudnék a CO2 kibocsátás a közötti közlekedésből származik. Ilyen értelemben bizonyos, különös bizonyos káros anyagok kibocsátása a városi területekkel koncentrálódik, ezért gondoljuk úgy, hogy az első célkitűzés fenntartása rendkívül fontos. Aztán van még egy elem, ezzel a témával kapcsolatban, az nevezetesen, hogy több tagállam bizonyos esetekben már bevezetett intézkedéseket azért, hogy a mopedeket, szkútereket, a kis robogókat kitiltsa a belvárosi közlekedésből, mert nem felelnek meg a környezetvédelmi követelményeknek. Mi meg ugyanakkor szeretnénk, hogyha minél inkább két kerékre tereljük a forgalmat a belvárosokba, és ezáltal könnyítsük a, a közlekedés helyzetét, úgyhogy ez is a, a közvetvédelmi kategória bevezetésére sarkal bennünket. Aztán üdvözöljük azon erőfeszítéseket, mint melyek új technológiák bevezetését segítik, a technológia gyorsan fejlődik. Különös figyelmet szentelünk annak, hogy a típus jóváhagyási szabályok keretében minél több új technológiát jóvá hagyjunk, különösen az elektromos járművek elterjedésének elősegítésére. A cél persze az, hogy a lehető legbiztonságosabb, és persze a legkörzetbarátabb legyen a jármű, az elektromos jármű is, tehát legalább biztonságos, mint a hagyományos. Ezzel kapcsolatban a típus jóváhagyás tekintetében, a súly az osztályozás tekintetében a súly határok meghatározásánál az elektromos járműveknél nem veszük figyelembe az akkumulátor súlyát. Ez egyfajta segítség, úgymond, az elektromos járművek bevezetésére, de egyéb intézkedéseket is mérlegelünk majd, annak érdekében, hogy segíthessük az új technológiák terjedését. Köszönöm. Thank you very much, and now I give the floor to... Köszönöm szépen. Van de Kampur szót. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Nagyon sajnálom, de a tíz percben még további részletekre került sor, úgyhogy még inkább technikai jellegű lett a vissza, de hát eh, sürgős megbeszélésre során, megbeszélések során erre szükség is van. Köszönöm az árnyék előadóknak. Így van, nagyon jó az együttműködésünk, és ezt és én mindig úgy tapasztalom, hogy az átláthatóság fontos, még ha vannak is véleménykülönbségek. A következő hetekben, illetve hónapokban úgy gondolom ezeken a pontokon majd végigmegyünk, és akkor szeptemberre már majd, lá- már majd látni fogjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Az első dolog a kibocsátásokkal kapcsolatos. Én magam is Én magam is mondtam már, hogy ez egy kicsit hobbi is nekem, de egyetértekem kérdésben a bizottsággal arról, hogy ezek a járművek a leginkább szennyezőek. Nyilvánvalóan az Euró 4 és Euró 5-ös kapcsán világos lépéseket, követelményeket kell támasztani és lépéseket tenni. Ezt az előadókkal is, árnyék előadókkal is majd megbeszélem, és szeretném, hogyha figyelnénk egy picit a magára az ágazatra, a gyártókra is. Lehet fejleszteni, a kétkerekűek terén egyértelmű gazdasági válság van, és ez nem egyszerű. Tudom, hogy az ágazat is gondolkozik, figyel, úgyhogy meg kellene nézzük, hogy az Euró 3-mal, de sokkal inkább az Euró 4, Euró 5-tel hogyan lehet egyértelmű megállapodásokra jutni, amit a bizottságon belül is a többség és a parlament is támogatni tud. A második megjegyzésem, amit Westfál, azzal kapcsolatos, amit Westfál asszony az OBD-re vonatkozóan a skútereknél mondott. Így van, az OBD bizonyos szerepet kaphat a, a skútereknél, A kérdés, a költség nyilvánvalóan fontos itt mondjuk egy 12 ezer eurós skúternél, ez a, hogyha 400 eurót pont egy másfajta fékrendszerre is fordítani kell, akkor az kérdéses. A másik pedig maga a fékrendszer. Nem szabad, hogy a fékrendszer előnyeit elveszítsük ezekkel. Egy 16 éves fiatal fiú vagy lány a skúterrel is halálos balesetet okozhat magának, még akkor is, hogyha jó a fékrendszere, egyszerűen azért, mert lehet, hogy nem tudja, hogy hogyan kell egy skúterrel közlekedni. A fiatalok viselkedési módja a halálos balesetek, és úgy egyáltalán a balesetek 70%-ának az oka. Ez egy kicsit a TRAN nyomására vonatkozó megjegyzés is, amit most elmondtam, de nyilvánvalóan végig kellene gondolnunk ezt. Az őszinteséghez az is hozzá tartozik elnök asszony, vagy az igazság, hogy ezek a rendszerek eh, évről évre olcsóbbak. Tárgyaltunk a Bossal például, a Harley Davidson most 1200 eh, euróért szereli be az ABS rendszert, úgyhogy eh, mondjuk 600 eurót nyer rajta, de meg kell majd nézzük, hogy hogy alakulnak ezek a dolgok. Persze azt is lehet mondani, hogy az ABS rendszer 80 euróba kerül csak, és a beépítése az kúterbe 2-300 euró. Úgyhogy ezt meg kell még vizsgálni persze. De nagyon jól megértem azt, amit Westphal asszony is mondott a kibocsátásokkal kapcsolatban, az OBD-vel, vagy, és a fékrendszerekkel kapcsolatban. Rőle asszony csatlakozott hozzá a, nos, valóban érdekes kérdés a a, a az elektromos kerékpárok gyártói úgy tűnik, hogy szeretnék nyilvánvalóan korlátozni a, a lehetőségeket, de mégiscsak ez egy nagyon is használható jármű lehet. Hogyha például anélkül, hogy, min, hogy mindenféle védőfelszerelés nélkül használják sebességkorlátozás nélkül is hegyről lefelé, nos ez némileg gondot okoz. Elnök úr, a következő kérdés a két háromkerekűek, négy kerekű elektromos járművek problémája. Teljes mértékben egyetértek Lülle asszonyjal. A súly korlátozás az nagyon fontos. Ezek a járművek jelenleg még nehezek a jelenlegi akkumulátorrendszerek súlya miatt de ha bárki majd egy kisebb akkumulátort fel fog találni, onnantól kezdve a dolog már teljesen gyorsan fog alakulni, és egyre jobban terjed majd az elektromos járművek, a villanykerékpárok szerepe. Az M járműveket is lehet, hogy fel lehetne venni mm, elektromos kerékpárként, de nem tudom, hogy mi lesz ennek a, a jövője, és egyetértek Rüle asszonya, valóban a technikai lehetőségeket, a műszaki lehetőségeket figyelembe kell venni. A 65-ös módosító Rüle asszony. Ne, mert van nekem is egy kollégám, akit Rőlének hívnak, úgyhogy ez az oka annak, hogy így belebonyolódom a nevekbe. Szóval Heider asszony viszony a 65-ös módosítójával. Heide is van, persze, az is van. Szóval itt a teherjárművekről van szó. A Piaggio-nál láttuk pont a dérában, hogy a kis teherautók azok, azoknak nagyobb súlyra van szükség a különböző terhek szállításához, 750 kg például, és ez már akkor az M kategóriás problémához vezet minket. Most aztán elnök asszony, Manders kollega volt a következő tény és való, hogy az 50-es módosító indítvány célirányos sport úton és nem úton, de nem, de nem akarunk lemondani a szükséges fékrendszerekről. Nem akarjuk tehát a sporteseményeken résztvevő járműveket is a korlátozás hatája alá tenni. Nyilvánvalóan le, lehet, hogy más megoldása van szüksége, hogy más megfogalmazása. És a motor láthatósága oldalról, nos hát ezt fájlalom egy kicsit motorosként, mert e, értem, én, tehát én nem szoktam fáknak neki menni motorosként, de természetesen értem azt, hogy, hogy mit értenek, vagy mit szeretnének ezzel a következő pedig a, az elektroakkumulátorok az elektromos járműveknél. Valóban az egységesség és az engedélyezési pontok problémát jelentenek. Például a Piaggio-nál pont azt láttuk, hogyha X-el jön ki, és a Yamaha Y-nal és egy harmadik, meg egy Z megoldással, akkor nyilvánvalóan nem sokkal nem tudunk előre jutni az egységesítés terén. Nos, az, hogy öt évente egy műszaki áttekintés legyen, hát úgy gondolom, hogy a kollega módosítását nagyon fontosnak tartja. Én nem tudnám megszavazni mégis. Abból indulok ugyanis ki, hogy a legtöbb motoros és szkúteres legalább évente egyszer a dílerhez, a kereskedőhöz visszaviszi szervizeltetni a, a motorját egyfajta kötelező szervizeltetés előírását éppen ezért én másként értékelem. Schwab kollégának pedig úgy gondolom, hogy Westfale asszony is válaszolt, és Rüle asszony kérdésére is egyben válaszolhatok. Meg kell nézni majd a következő hetekben, hogy a közlekedési szakbizottság milyen véleményre jut a bérekkel és az OBD-vel, tehát a fedélzeti diagnosztikus rendszerrel kapcsolatban. Köszönöm, ennyi volt. Uh, a módosítók határideje június 20-a. És akkor jön a következő napi rendi pont. Mi nem más. Mint az energia piacok integritása és átláthatósága szavazni fogunk. Mindenki készítse elő a szavazókártyáját, a jelentőstevőnek adom meg a szót először is Szarikovszki úrnak. Hölgyeim és uraim, röviden szeretnék csak hozzászólni ezzel a témával kapcsolatban. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek, hogy kiváló munkát tudtunk eh, elvégezni, amikor erről a véleményről döntöttünk. Nos, először is arról kellett dönteni, hogy mit is tegyünk bele ebbe a véleménybe, ugyanis a hatája eléggé korlátozott, tehát csak egy vélemény, és csak a belső piaci szempontból lehet tekinteni, és például a definíciókat ki, ki kellett hagynunk. Épp ezért azt a célt tűztük ki, hogy három dolgot végzünk el. Először is, hogy jobban megmagyarázzuk, hogy miért is van erre szükség, nem csak a piac átláthatósága szempontjából, hanem az a fogyasztók érdekében, azért, hogy az energia ára lejjebb menjen. Ezért konkrét megjegyzéseink voltak a fogyasztókat illetően. Tehát például, amikor a szankciókról döntünk, akkor az a fogyasztókat ért károkkal szembeni szankciók legyenek. Aztán az energia belső piacával kapcsolatban világosá akartuk tenni, hogy miről is van szó. Az árnyék jelentős tevék számára világosan megmutattuk, hogy a szakbizottság számára a legfontosabb kérdéseket akarjuk itt szabályozni. És ezt a fogyasztók érdekében tesszük. Aztán a felhatalmazáson aló jogi aktusokkal kapcsolatban mindent megtettünk, ami lehetséges volt, azért, hogy a parlamentnek az előjogait kiszélesítsük. Elsősorban egy egyetértési nyilatkozatot írtak, írt alá az Európai Tanács, Bizottság és a Parlament, amely a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozik tehát nem csak az egész folyamat végén akarjuk megkérdezni őket, hogy igen vagy nem a válasz, hanem végig erről szeretnénk konzultálni, és épp ezért hatással, hatást gyakorolni arra, hogy milyenek is legyenek ezek a jogi aktusok. Végül pedig a szankciókkal kapcsolatban döntöttünk és kompromisszumos megoldásokat javasoltunk, ugyanis szeretnénk elkerülni azt a helyzetet, hogy a gazdasági szereplők kiválasszanak egy olyan országot, ahol letelepül, letelepülnek, ahol a szankciók a legalacsonyabbak. Épp ezért egy minimalizális, minimálisan harmonizált rendszert javasoltunk, és hogyha az Európai Bizottság ezt fontosnak találja, akkor döntsenek emellett. Hat kompromisszumos módosítót készítettünk elő, amelyben a kollégák által benyújtott módosítókat belevettük, tehát figyelembe vettük az ő érdekeiket is. És remélem, hogy ezért a szavazás probléma nélkül fog lezajlani. Még egyszer szeretném megköszönni a frakcióknak és az árnyék jelentéstevőknek az együttműködést, és azt hiszem, hogy előre léphetünk. Aztán az ITRÉ-vel, amely az Illetékes Bizottság is együttműködtünk, és az árnyékjelentéstevők és a jelentéstevők is azt mondták, hogy figyelembe vesszük a mi megjegyzéseinket, és beleveszik a jelentésnek a lényeges részében. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy akkor szavazhatunk. Először is az egyes bekezdés, egy, egyes cikk, egyes bekezdés, 40-es módosító. Mellette ellene Ö, figyelemmel figye- követik a szavazást? ugyanis az EPP nem szavazott. Nos, akkor az 40-es módosítót megismételjük. Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk? Inkább ellenőrizzük. Nos, akkor az 40-es módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Igen, mégiscsak elutasítottuk. Méghozzá egy szavazattal. 41-es. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 7-es. Ez a kettes cikk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es, igen, 42-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás. Talán elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Nem vagyok benne biztos, hogy mi is volt az eredmény. Tehát akkor elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Folytatjuk, Tizenkettes ez a jelentéstevője, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 44-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es cikk, 45-ös módosító, Ton Mandersé, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást ellenőrző szavazás 44-eset, 45-öset. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 5 szavazattal. Tizenhármas mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, egyhangulag megszavaztuk. Most akkor a 46-os Claude Turmes-től mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 52-es jön, bocsánat. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 15-öst visszavonták. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. a 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a 49-est, lezárom. Elfogadtuk 9 szavazat. Egy szavazattal. Ötvenes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes cikk, 16-os módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es, 8-as cikk, 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences cikk, hetes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadva. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás. Hát úgy látom, elutasítottuk. Ötös cikk, 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os cikk, 61-es módosító. A 21-es a 21-est ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 21-est. Elfogadtuk. Elnézést. Hatvan es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es, mondja az elnök, elfogadtuk. Jönnek a preambulum bekezdések, tehát az előző az a 23-as volt, az egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es részenként szavazunk. Először, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Nem? Jó, mindenki megelégedett az, vissza, az elutasítással. Akkor jön a hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es szóbeli módosítással tehát akkor a szóbeli módosító az az Európai Ügynökségnek a különböző ügynökségekkel való helyettesítése. Nos, tehát elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Úgy láttam, hogy visszautasítottuk. Nos, tehát akkor 37-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. vissza, elutasítottuk. Világos. Ötös kompromisszumos módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Végül pedig a záró szavazás. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Yeah. Now we go to... Most pedig jön a hatos napirendi pont, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzése. Ehm, Hanslik asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Hanzlik Mrs. Hanslik. Hanslik asszony. Okay. Rendben. Kedves kollégák, elnézést. Bocsánat, bocsánat, bocsánat, csak szerettem volna röviden felszólalni. Köszönöm szépen. hogy meghallgatnak. A szeveszó irányelv rendkívül fontosságú. a súlyos balesetek megelőzése szempontjából. Azok a változások, amelyek az irányelvben előrányzottak, azért fontosak, hogy ezt célt elérjük. Az egyes módosító például a címkézés, osztályozás és csomagolás tekintetében az egyes szállított anyagok és keverékek ügyében a szervező nem megfelelő hozzáállásbeli változását hoznák. Ugyanakkor nagyon sok rendelkezéssel egyetértek, például olyan azzal a szabályozással, melynek tárgya az állampolgárok hozzáférése e módosításokról való ismere, ismeretekhez, valamint a balesetek jelentésére vonatkozóan is. Pozitívnak értékelem a jelentések egyszerűsítését, illetve az információsere egyszerűsítését, az általam javasolt módosításokat illetően ezek két témára vonatkoznak egyrészt. Az egyes melléklet megváltoztatása, másrészt a köz számára elérhető információk köre. A bizottság által az egyes meneketben javasolt módosítások a delegált jogszabályokra vonatkoznak, valamint az új anyagok felsorolása az egyes mellékletben is ehhez a, ehhez a módosításhoz tartozik. Az egyes mellett lényegi eleme az egész irányelvnek, hiszen ez határozza meg az érintett anyagokat és értékhatárokat. Ugyanakkor kifejti az irányelv hatáját, és a szervező kettes által lefedett ö, szereplők körét. Ugyanakkor a kettes melléklet a négyes cikk alapján azt normáktól való eltéréseket szabályozzák. Ez egy rendes jogalkotási eljárásba illene, míg az egyes melléket tartalmát illetően hallatszottak olyan hangok a leszmecsára során, hogy bizonyos anyagokat vagy zárjunk ki, vagy tegyünk bele ebbe a listába. Ha megnézzük az egyes melléket tartalmát, azt hiszem, ennek meghatározása az MV szakbizottság feladat körébe esik. Sem jó magam, sem az IMKO szakbizottság nem bír elég hozzáértéssel, szakértelemmel ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy egy-egy vegyület vagy anyag bekerüljön-e, vagy ne kerüljön be ebbe a listába, ami az egyes melléklet részét képezi. Ezért javaslatom pusztán az eljárás jogi kérdésekre vonatkozik, és nem magukra a felsorolt anyagokra. Ami pedig az, a tájékoztatás, a köztájékoztatását illeti, azon kötelességen túl, hogy tájékoztatni kell a közvéleményt, az információ formája és minősége is nagyon fontos. Szerintem a tájékoztatást világos módon kell megfogalmazni, hogy ez könnyen érthető legyen az állampolgárok számára, ne legyen semmi kétség az elvárt viselkedés tekintetében, különösen balesetek esetében. Súlyos vészhelyzetekben nagyon fontos a megfelelő információ biztosítása. Nem feltétlenül nagy mennyiségű, nagy tömegű információról, hanem a megfelelő információról van szó. És az is fontos, hogy az iskolák, kórházak és más közintézmények tájékoztatása kapja meg a legfőbb hangsúlyt. Üdvözlöm az Európai Bizottság azon javaslatát is, hogy adjunk lehetőséget a nyíltabb információ hozzáférésre. Ugyanakkor vannak bizonyos mm, titkossági érdekek is, meg azt is látnunk kell, hogy egyes információk szerzőjogot, illetve magántulajdon képezhetnek. Ezért fontos, hogy körültekintően határozzuk meg az információk körét. Minden négy évben fontos, hogy áttekintsük az Európai Unióban beállt balesetek és események körét, és ebből levonjuk a tanulságot, hogy milyen jellegű balesetek lehetnek hatással az irányelv működésére és alkalmazására ez a szervező kettest övező eszmecsere nagyon fontos inputja lehet. Ez, ennyit szerettem volna elmondani ezen irányelv kapcsán. Június 21-én 12-kor lesz a módosító benyújtásának határideje, és júliusban lesz a szavazás. Úgyhogy most pedig nagy figyelemmel várom az önök hozzászólásait és kérdéseit. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Most az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Mariai a szó. Perez kollégái. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a jelentést tevének, Hanslik asszonynak, ezért, ehhez a munkához és a dokumentumokhoz. Egyetértek vele, hogy hasznos lenne, hogyha az bizottság áttekinteni az első javaslatot. Szeretnék az eljárásra utalni. Egyetértek a jelentéstevével, hogy az, az áprilisi eszmecsere során, amikor is az első függeléknek az áttekintéséről volt szó és felülvizsgálatáról, az egy nagyon fontos pont, ugyanis ez eh, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogi eszköznek egyik lényeges pontja, épp ezért a rendes jogalkotási eh, eljárás során kellene foglalkozni vele. Ezért egyetértek a jelentéstevővel a tájékoztatáshoz való hozzáférést illetően, ugyanis, hogyha súlyos uh, balesetek vannak, azoknak lehet határokon átnyúló hatása is, épp ezért az információhoz hozzá kell jutni átlátható módon. Épp ezért szerintem akár részletesebben is kell foglalkozni azzal, hogy szükség van az együttműködésre a helyi és a regionális hatóságokkal, azért, hogy megoldhassuk ezen határokon átnyúló baleseteknek a hatásait. A tájékoztatást állandóan friss frissíteni kell, és egyet értek a jelentéstevővel azzal, hogy a bizottságnak egy jelentést kell készíteni azon súlyos balesetekről, amelyek az Európai Unió területén történtek, és hogy milyen hatással járnak ezek a jelenlegi irányelvre. Ugyanakkor vannak kétségeim bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Szerintem akárhányszor van súlyos baleset, ennek meg kell történnie, különösen, hogyha határokon átnyúló hatása is vannak ennek a balesetnek. Ajánlásokra van szükség, amelyek lehetővé teszi, hogy megelőzzük ezeket a baleseteket. Újból szeretném megköszönni Hanslik asszonynak ezt a kiváló munkát, és a frakcióm eh, nevében benyújtok majd módosítókat. Elnök, köszönjük szépen! A következő az ALDE képviselője, Krajcven asszony. Yeah, thank you very much. Úr. Köszönöm. Ö, kollégám Paranova asszony nevében, aki néhány megjegyzést fűzött volna. A kérdéshez szeretnék hozzászólni. Paranova asszony mindenkelőtt gratulálni szeretne a jelentéstevőnek a jelentését meg a módosítókért. Az ALDE támogatja a jelentéstevő által javasolt módosításokat a kettes mellett lett, és a rendes jogszabály révén való megvalósulás, mint sem a delegált jogi aktusok való, útján való megvalósítás irányában. Paranova asszony erőteljesen támogatja a bizottság az anyagosatát, hogy csökkentsék az anyagok a környezetvédelmileg károsan meghatározott anyagokra vonatkozó küszöbértékeket, ugyanakkor az irányelv hatájának bármely csökkentése nem volna elfogadható Paranova asszony szerint, mert az gyengíteni az emberi egészség és a környezetvédelme szempontjait. A lényeg, tény, lényegi elemeket illetően a küszöbértékek javíthatóak. Egyes anyagokra vonatkozóan tudnék nem világos, hogy milyen tudományos vagy műszaki alapon határozták meg a küszöbértéket, és ez felveti annak a kérdését, hogy lehet, hogy politikai szempontok voltak irányadók. Például a dioxinok esetében nincs in vivo kísérlet az egyes küszöbértékeket alátámasztandó az egyes mellékletben, tehát a, a magas egész, szintű egészségvédelem szempontjait meg kell jelenteni, ám a nem toxikusnak, az előző osztályozásban nem toxikusnak jelölt anyagoknál sokszor a piktogramok ezeket mérgezőnek jelölik. Paranova asszony ugyanakkor arra is hogy a jelenlegi súlyos baleset meghatározás, környezetvédelmi és emberi égésekre vonatkozó veszélyeket is magában hordozám, a késletetett hatásokra nincs elég figyelem. Paranova asszony pedig úgy gondolja, hogy a, az a módosítás, hogy a, amely a kockázatok jobb osztályozását hozná magával, és a környezet és a környező lakosság kitettségét is figyelembe veszi, az EU környezetvédelmi jogalkotásának terében kell legyen. Köszönöm. Thank you, Mr. Kreutzmann, who was speaking on behalf... Köszönjük szépen. Az árnyék előadókat kérem meg. Páranova asszonyt először. Hajderüle hát még mindig itt van, és ő is készült. Igen, köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólásnál már kérdeztem magamat, hogy nem a környezeti szakbizottság dolga lenne ez. Hans Six jelentését nagyon jónak tartom, azzal foglalkozik, ami a szakbizottságunk kompetenciája, és úgy gondolom, hogy arra kell figyeljünk, ami a, bizot, ami a bizottsági javaslatból minket érint. A tájékoztatási jogot kiválónak tartom, és fontosnak a fogyasztóvédelem szempontjából is, és azt, hogy a jog jobb szabályozásra, a megbizatáson alapuló jogi aktusa, tehát a delegált jogi aktusa vonatkozóakat is mondja, úgy gondolom, hogy fontos. A kérdés azonban az, hogy a bizottság is így látja ez. Szerintem a bizottsági javaslattal szemben ezek lényegesen jobb javaslatok, és nem tudom, hogy, illetve kérdezem, hogy a bizottság el tudja elfogadni. Köszönöm a munkáját, hiszen pontosan arra figyel, ami a szakbizottságunknak a hatásköre. Köszönöm, Rüle asszony. Nem tudom, hogy a GUE frakcióból kínván-e bárki hozzá fűzni. Az elnék előadót nem látom, de hogy látom, akkor nincs. Akkor a bizottsághoz fordulunk, nyitott fülekkel. Yes, thank you, uh, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Üdvözöljük, hogy ez a szakbizottság érdeklődik javaslatunk iránt. Tulajdonképpen az egyének biztonságára és az emberek védelmére összpontosít ez az irányelv, amit rendkívül fontosnak tartunk. Az irányelv áttekintését a a nemzetközileg megállapított és az európai jogszabályokban is meghatározott vegyi anyag átsorolás indította el, és a maga a javaslat is utal ezekre, pontosan annak érdekében, hogy a rendszer változását majd 2015-ig nyoma lehessen követni. Igenis, hangsúlyt fektet fektetünk mi is azokra a pontokra, amelyeket az önök előadója és a, az árnyék előadók is figyelnek. Az, a tájékoztatás. Hogyha a baleseteket el, meg el szeretnénk kerülni és védeni a munkavállal az embereket a balesetekkel szemben, akkor nagyon fontos, hogy megfelelően tájékoztassuk őket a veszélyekről, és arról, hogy hogyan kell viselkedni bizonyos helyzetekben. Ezért köszönjük mindenki munkáját, aki a jelentéssel kapcsolatban véleményét rögzítette. Fontosnak tartjuk, hogy az információ rendelkezésre álljon részben az interneten, online formában, hiszen hogyha valaki eh, balesettel szembesül, akkor azonnali információra is van adott esetben szüksége, amiről elfeledkezett, vagy, eh, vagy nem valamiben nem biztos. Tehát fontos, hogy azonnal hozzáférhessen az információhoz, és erre ma az internet biztosít lehetőséget. De további információra is lehetőség van, eh, illetve szükség további részletekre. De az online elem az valóban fontos úgy gondolom az előadónak a szavai, külön, tehát a megfogalmazása, a szóhasználata is nagyon jó. A hatály és a meghatalmazáson alapuló jogi aktus kérdésével kapcsolatban jó lenne, hogyha egy percben megengednék, hogy elmondjam, hogy mi is volt a megközelítésünk, hiszen ez a rendszernek fontos eleme. A az oszt- a vegyi anyagok osztályozása, címkézése és csomagolására vonatkozó irányelv nagyon fontos tájékoztatást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy milyen belső alap, tulajdonságok alapján osztályozzuk a vegyi anyagokat. Ha egy vegyi anyagot a jogszabály hatája alatt osztályoznak, akkor bizonyos tulajdonságokkal, például az egészségre való károsodás hatását figyelembe kell venni. Az osztályozásra vonatkozó döntéseket a technikai műszaki információ alapján az illetékeseknek megfelelő gondossággal kell elvégezni. Alapvetően erre az eljárásra gondolunk, amikor a meghatalmazáson alapuló jogi aktust emlegetjük. Vannak olyan anyagok, amelyeket a belső tulajdonságaik miatt nem lehet osztályozni, de ez nem tükrözi még a használat, használatuk során a veszélyforrásokat. A hármas rész egyes, bekezdé, egyes mellékletében nem arról beszélünk, hogy kizárjunk bizonyos anyagokat az irányelv hatája alól, hanem arról, hogy határozzuk meg, hogy ezeket az anyagokat milyen fe- körülmények között tekinthetünk az irányelv hatája alá tartozónak, és milyen körülmények között nem. Bizonyos jól meghatározott kritériumok alapján ugyanis ezt meg lehet tenni. Itt azonban óvatosságra intenék. Hogyha csak belső tulajdonságokat alkalmazunk az irányelvben, akkor olyan helyzetek adódhatnak, ahol a belső tulajdonságokra vonatkozó osztályozás a komitológia eljárásban olyan hatással lenne, amely nem arányos a, a lehetséges kockázathoz képest. Meg kell tehát eh, nézni, hogy a meghatalmazáson aló jogi, alapuló jogi aktuson keresztül hogyan érvényesül majd a bizottság elképzelése, és ehhez általános kritériumokat kell kidolgoznunk. A szakértőkkel együttműködve próbáljuk ezeket a kritériumokat most megtalálni, és ezeket majd a hetes mellékletben rögzíteni. Láttunk azonban más dokumentumokat is a parlamenttől, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy a e jog gyakorlására vonatkozó kritériumokat határozzunk inkább meg, meg és nem arra mutattak, hogy megkérdőjelezték volna, hogy a meghatalmazáson alapuló jogi aktus keretében bizonyos anyagokat az irányelv hatája alá nem tartozóként határozzunk meg. Természetesen én magam is köszönöm az előadónak a munkáját. Úgy gondoljuk, hogyha a balesetekre vonatkozó jelentések vannak, a kisebb balesetekre gondolunk ma, akkor azok olyan fontos elemek, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a többi tagállamban is tanulni lehessen, következtetéseket levonni. A javasolt jelentésen kívül tehát ez egy plusz jelentés lenne a 20-as cikk négyes bekezdésében említjük ezt a jelentést, bár nem egészen értjük a, az előadó szándékát, hogy ebben a jelentésben mit szeretne viszont látni. Vajon egy második jelentés lenne, ugye a sorban, ami némi plusz terhet jelentene. És az, hogy minden egyes balesetet követően jelentést kell követni, nos, ennél gondoljuk végignek, hogy vannak nagy léptékű balesetek, óriási jelentős balesetek, és vannak olyanok, amelyek korlátozott hatásúak. Mintegy 20-30 között van azoknak a baleseteknek a száma, amelyekről évente, amelyekről jelentést kell készíteni, ezek alapján lehet tapasztalatokat felhalmozni, és az irányelv végrehajtására vonatkozóan a, a súlyos balesetek tapasztalatai alapján egyéb pontokat meghatározni. Köszönöm szépen egyelőre, ennyi lenne, és köszönöm a figyelmet is. Very much. Nagyon szépen köszönöm. Hanslik asszony szeretné összefoglalni? Pani przewodnicząca. Elnök asszony, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes eszmecserét a jelentésemmel kapcsolatban. Miután meghallgattam önöket, úgy látom, hogy sok kérdésben egyetértünk. Azt hiszem, ezért nagyon jó kompromisszumot sikerül majd kialakítanunk az irányelv jövőjét illetően. Ez ígéretesnek mutatkozik. Köszönöm tehát a megjegyzéseket, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy június 21-e 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Az ütemtervet illetően a módosítóknak a az áttekintése július 11-én lesz, július 12-én lesz a szavazás az imk ban és az MV-ben, az illetékes bizottságban. Nem, nem ez a mi feladatunk, nem, decemberben lesz a plenárison, aztán a végső szavazás. 2011-ben lesz ez még mindig. Jó, köszönjük. Tulajdonképpen elől járunk, tehát hamarabb végeztünk az eddigi feladatokkal, de itt van a következő jelentéstevő, Gebhardt asszony, a hetes jelentés jön, amely a, az euróban történő euró átutalások és beszedések technikai követelményeinek megállapítása és a rendelet módosítása. Megadom a szót Evelyn Gebhardnak, aki a jelentéstevője ennek a témának. Köszönöm, Frau Vorsitzenden. Köszönöm szépen. Nos, ez a vélemény a gazdaság és Valuta Szakbizottság jelentése, és arról van szó, hogy milyen sebességgel szervezzék meg az egyes, egyetlen határokon átnyúló átutalási rendszert és ilyen minőségben működjön ilyenként. Ez az első kérdés, amelyet feltettünk. Annak ellenére persze, hogy a javaslatokat, amelyek amelyeket az Európai Bizottság nem vett át, azt mutatja, hogy természetesen a régi rendszerek és a SEPA rendszer egyaránt párhuzamosan tovább működhet. Én magam is végig gondoltam ezt, de arra az eredményre jutottam, hogy az Európai Bizottság egy határidőt kell, hogy kellene, hogy meghatározzon, hiszen az idő során az a belső piac, amelyet kialakítunk, és az az eurotérség, amelyet eddig is kialakítottunk, nem sokféle átutalási rendszerrel kellene, hogy működjön. Azt kellene próbálni elérni, hogy egységes legyen. Ez azt jelenti, hogy idővel harmonizálni kell a rendszert, amennyiben lehetséges. Ez volt az első kérdés. A második pedig az volt, hogy eh, az átmeneti idők eh, eh, mennyi átmeneti időt adjunk erre a rendszerre. Nos, a SEPA szempontjából ez rendkívül fontos, és különösen azért, hogy megnézzük, hogy ugyanazt a dátumot kellene az átutalásokra, az átmeneti határidőt követően adni, mint a többi pénzügyi szolgáltatásokra hogy is hívjuk ezt németül? Mert az egészet angolul készítettem elő, és ne haragudjanak, úgyhogy most egy kicsit küszködöm a némettel, tehát hogy ugyanazokat a határidőt adjuk-e az átutalásokra és a terhelésekre. Az első módosítóba én ugyanazt a dátumot írtam, aztán utána pedig végig gondoltam, és megnéztem, hogy az átutalás és a terhelés teljesen eltérő rendszerek, és különösen a, a fogyasztó védelmének védelme nagyon fontos. Az átutalást az átutalóra lehet hagyni, és természetesen érzékeny adatok ez, ezek annak a cég, annak a szempontjából is, akinek átadják ezeket az adatokat. Nagyon gyorsan, sokkal gyorsabban fe, végig lehet azonban ezt a nyomot követni a, a fizetési forgalom, forgalmi meghatalmazásoknál, hiszen illetve a terhelési kérelmeknél, hiszen itt a kérdés, az adatvédelmi kérdés és a nyomon követhetőség sokkal erőteljesebben jelentkezik. Vissza lehet élni ugyanis ezekkel az adatokkal, és éppen ezért ez rendkívül érzékeny kérdés. Hogyha a bankokkal beszél az ember, akkor ők is úgy vélik, hogy a biztonsági rendszerben erre vonatkozóan sok mindent kell még tenni. Az Európai Bizottság is különböző bevezetési dátumokat vezetett be, tehát az átutalásokat gyorsabban szeretné, mint a terheléses eh, megbízásoknál, pontosan azért, mert a, a nyomon követhetőség és a visszaélés lehetősége itt nagyobb, ezen kell dolgozni, mégis ezért kíván a bizottság is még időt nyerni. Úgy gondolom ezek voltak a legfontosabb kérdések, amelyeket meg, kell, meg kellett vizsgálni, és ami, amire a fogyasztóvédelem szempontjából is lehet megoldást kell találni. A másik pedig ugye az, volt, az a kérdés volt, hogy milyen határidőket írt elő az Európai Bizottság. Sokáig gondolkoztam magam is ezen, és annak tükrében, hogy igent mondok arra, hogy a rendszer egységessége ezt megköveteli, de a, és a fogyasztóknak is meg kell szokniuk ezt az új rendszert, éppen ezért azt javaslom, hogy összesen két évvel többet engedjünk, mint ahogy az Európai Bizottság azt meghatározta, tehát a három, a három év helyett öt évet javaslok. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül hasznos és észszerű lenne, hiszen így lehetne a fogyasztóknak ezt a rendszert megismerhetővé tenni. Úgy gondolom, hogy a határidők módosításánál a bizottság felé ezzel indokolhatjuk ezt eh, a javaslatot. A jelentés ez azt jelenteni, hogy a bizottságnak is eh, a jelentéstételi határideje megváltozna, hiszen a végrehajtás, az átültetés is elhúzódna. Jelezném még azt is, hogy az a, az a melléklet, amelyet az Európai Bizottság javasolt, azokat átvettük a cikkekbe, és ezek nagyon érdek, érzékeny kérdések. El is mondom, hogy mely, milyen számra, meg is mondom a számát, hiszen talán csodálkoznak, amikor azt olvassák, hogy egy ilyen nagyon hosszú módosító van, de ez azért lett ilyen hosszú, mert eh, a mellékletnek különböző részei vettem át a cikkbe, és éppen ezért lett a hetes módosító ilyen rettenetesen hosszú. Tehát tulajdonképpen az átutalási és a beszedési műveletekre vonatkozó alapvető technikai követelményekről van ebben a módosító indítványban szó intenzívebbé kívánjuk tenni a fizetési mérlegeket, a, fizet, a fizetési számlákat, a fizetési folyamatokat, pénzeszközök átutalását. Ezek mi, ez mind technikai jellegű kérdés, amiben azonban személyes érintettség is van. Ezért úgy gondolom, hogy nem lenne szabad mellékletben erről rendelkezni, ahogy a bizottság tervezetében találjuk, hanem a, a rendelkező részben kellene az, a törvény szövegében feltüntetni. Úgy gondolom, hogy itt sokkal nyomon követhetőbb a logikája is. a 26-os módosító indítványban nem, mondja az előadó. A 31-es az inkább, amit szeretnék most külön kiemelni. Említettem ugyan már, ebben a módosító jogszabályban azokról a dátumokról van szó, átutalások dátumánál, amelyeknél a, a kifizetés címzet, amelyek az kifizetés címzetjére vonatkoznak, milyen adatokat kell megadni. A bizottság javaslatában a fizetőfél neve és vagy a fizetőfél számlájának IBAN kódját kell megadni. Nos, ez rendkívül érzékeny kérdés, és nem szükségszerű ennek a megadása a fizetés kedvezményezetje felé. Hiszen ez, az, ez egy rendkívül érzékeny kérdés, ezeket az adatokat nem lenne szabad kötelezően megadni. Azt javaslom tehát, hogy ezt a módosító javaslat szerint fogadjuk el. A következő pedig, hogy a, víz, a vízkövetelésekkel mi a helyzet. Tehát, hogyha a fizetésre nem kerül sor. Ennek keretében a, visz, a víztranszakcióknál fontosnak tartom, hogy milyen költségeket lehet viszont követelni. A 12-es módosító javaslatban úgy gondolom, hogy fontos tisztázni, hogy a fizető felett a beszedés esedékességéig nem terhelik költségek a fedezet hiányból eredő R műveletekért. Tehát ha, ha időben fizettek. A 13-as módosító javaslatban pedig a módosítás szerint a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatája nem tekinthető felelősnek, a fizető fél nem tekinthető felelősnek a műveletek meghiúsulásáért. Sokkal inkább az a meghiúsulás okozója kell, hogy a költségeket magára vállalja. Úgy gondolom ez is észszerű kiegészítése az Európai Bizottság javaslatának. Nos, ezek voltak azok a legfontosabb elemek, amelyeket módosításként előterjesztettem. Nagy kíváncsisággal vállom kollégáim válaszát, sőt azokat a módosító indítványokat is, amelyeket eh, két napon belül be kell, hogy küldjenek. Ezért a múlt héten, amikor rendelkezésre álltak már a fordítások, az árnyék előadókkal, eh, az előadó, árnyék előadóknak átadtam a szövegeket, hogy nehogy meglepődjenek. Ez egy nagyon érzékeny és fontos kérdés, az IMKO szakbizottság is igen észszerű véleményt kell, hogy adjon a gazdasági szakbizottságnak. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük Gephardt asszonynak. Nézzük az első reakciókat. Epe, az epp Péter Buzuti úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük Gebhardt asszonynak is ezt a véleményt. Egy fő kérdést szeretnék említeni, a határidőt. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos jogalkotási dokumentum a fogyasztók érdeke és az üzleti vállalkozások érdekét képviseli. És ezért remélem, hogy sikerül az IMCO hozzájárulását is belevenni eh, a kollégák részéről. Azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés, amelyre rámutatnék, az a határidő kérdése. Én, ha jól látom, legalábbis úgy értem, hogy az illetékes bizottságnak a fő jelentéstevője azt sugalja, hogy két évet kellene a projekt végeként megjelölni. Ez fontos, hogy legyen határidő, és pedig olyan határidő, amely a lehető legrövidebb. Ennek pedig az az oka, hogy ezt a projektet e, egyszer és mindenkorra el kell fogadtatni, hiszen már nagyon régóta foglalkozunk vele, és minél hamarabb e, meg lesz, annál hamarabb fognak a fogyasztók és a vállalkozások e, ebből hasznot húzni. Ha jól értettem, akkor a Géphárt asszony, a jelentés tevő szeretné kiterjeszteni ezt a határidőt két évről három évre. E, és pedig a hitel ügyletek tekintetében, és négy évre a beszedések tekintetében az átitalások az első, tehát, és a beszedések a másik. Nem értem, hogy erre miért lenne szükség, hiszen kettőről négy évre való kiterjesztés nagyon hosszú időnek az eltolását jelenti. Az első eszmecsöre után nekem adták ezt a kérdést, és Eh, akkor Gebhardt asszony eh, meggyőzött arról, hogy miért kellene ezt támogatnunk, de azután, hogy elolvastam eh, első olvasatban ezt az anyagot, inkább az fő jelentéstevő véleményét támogatom az illetékes bizottságban, mert szerintem ezt a projektet a fogyasztók és a vállalkozások érdekében minél hamarabb el kell fogadni. Ugyanakkor továbbra is nyitott vagyok, és eh, ha Gebhard asszonyra hagyom, hogy meggyőzöm bennünket az ellenkezőjéről. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. A következő az ALDE hozzászólója. Thank you, madam. Ola Schmidt. Köszönöm, elnök asszony. És köszönet a jelentés tervezetért is Géphárt asszonynak. Azt szerettem volna eredetleg elmondani, amit Buszói úr már kif... Buszuttél elnézést úr már kifejtett. Ott ül a kollégám. Róla beszélek. Mivel úgy gondolom, lényegi fontosságú. A, köz, a kkv szempontjából, a vállalatok szempontjából, általában meg a fogyasztók szempontjából ez a szabályozás. És nem az a célunk, hogy, hogy elhúzzuk mindennek bevezetését. Lehet, hogy meg tudunk győzni az ellenkezéről, de nem hiszem. Mert elég pessimista vagyok. Azt illetően, hogy bármit is nyernénk azzal, hogy elhasztjuk mindennek a bevezetését. Ez a fő érvem egyébként, amit kifejtettem volna. Ezért is remélem, hogy valamiféle konszenzust ki tudunk alakítani a végén. Még egy dolog, lesznek módosítóim valószínűleg azon országokat illetően, amelyek az eurozónán kívül állnak, és aztán van a hetes cikk, kettes pontja, nem tudom, német kollégám elfogadja el majd, amit mondandó vagyok, de ez egy kivétel, egy derogáció. Ugye az én hátterem kapcsolódóan az a főország, amelybe exportálunk, hazám exportál, az éppen Németország. Úgyhogy ez nem vala sem a kkv szempontjából, sem a fogyasztók szempontjából. Ezért gondolom úgy, hogy célszerű volna, ha óvatosak lennénk különféle derogációk alkalmazását illetően, különféle országok kivételével vagy példájával. Ez a főérvem. A legfontosabb, hogy tartsuk a menetrendet. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Következő hozzászóló. Köszönöm. Rövidre fogom, mert nem vagyok árnyék előadó, és nem volt Pascal Kamfernel alkalmam erről beszélni sem. Mégis az a benyomásom, hogy a menetrend részben német ügy, illetve minket jobban nyom a közvéleménye tekintetben, bennünk németeket, úgyhogy a frakcióban erről eszmét kell cserélnünk. Úgyhogy most nem tudok reagálni, különösen nem, hogy Kafán asszonyjal nem tudtam szót ejteni mindenről. Elnök, köszönöm. Következő zászóló a GUE részéről. De Jong úr. Köszönöm. Megpróbáltam, hogy hagyjam magam meggyőzni a menetrendel kapcsolatban. Részt vettem több ülésen, a nemzeti KKV szervezeteinkkel, kép, érdekképviselő szervekkel is tárgyaltam, ám nem látok semmi érvet amellett igazából, hogy elhalasszuk ezt. Én értelemben tehát a buszutülés és mit túráltal mondottakat támogatom tehát inkább az eredeti bizottsági javaslatot támogatom, mint sem a szabályozás elhalasztását. Ez ugyanakkor megzavarná a fogyasztókat is, meg a kis vállalkozásokat is, hiszen ezen az úton kell járnunk, ezt mindenki tudja, és nem is olyan nehéz haladni ezen az úton. Lehet, hogy egyes bankok meg országok számára, ám egészében nem olyan nehéz feladat ez. Némileg zavaró tehát hogy van egy európai rendszer, meg nemzeti rendszerek, nem tudom melyiket kell alkalmazni, melyik esetben. Úgyhogy nem volna igazán jó, hogyha elhalasztanánk az új eszköbületését. Ugyanakkor Gephardt asszony jelentését nagyon támogatom. Nagyon jó elemek vannak benne például. A megfelelő tájékoztatás biztosítása, a segítség a felhasználók számára, a magánszféra védelmére vonatkozó tételek, úgyhogy ezeket teljes mértékben támogatjuk. Ezen túl pedig azok a KKV-k, amelyekkel konzultáltam, egy kérés átadását kértek módosító formájában az innovatív rendszerek bevezetésének lehetőségét az interneten, vagy telefon, mobiltelefon rendszerek révén olyan eszközök, amelyeket még nem ismerünk előre, ezekre vonatkozó innovációt nem szabad előre megkötnünk. Úgyhogy ilyen értelemben néhány módosítót javasolnék, melyek nyilvánvalóvá teszik, hogy az innovációkat nem kötjük meg előre, szabadon hagyjuk az utat ezek számára. A kkv pedig szeretnének részt venni a nemzeti kormányzati struktúrákban, amelyek a rendszerek felügyeletét ellátják. Szerintem méltányos követelés ez részükről, úgyhogy erre vonatkozóan is módosított fogalmazok majd meg. Thank you, next uh, Madam Steele. Köszönöm szépen, a következő hozzászóló Spear asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük a jelentéstevőnek is. Eh, szeretnék egy kérdésre koncentrálni eh, koncentrálni, és elsősorban a 12-13-as és 16-os módosítókra szeretnék koncentrálni, ugyanis Gebhardt asszony a bizottságnak feltette a kérdést, hogy mit akar tenni. Én nyilvánvalóan egy UK képviselő vagyok, ezért nem része az eurózónának, és például az UK és a, tehát az Egyesült Királyság és Belgium között csináltam átutalásokat, és az elektronikus átutalásokon keresztül a díjak, amelyről itt szó van, az elektronikus átutalás esetében aránytalanul magasak és mivel mi a fogyasztóknak a védelmét, védjük, védelmét biztosítjuk itt a bizottságunkban, érveket kellene felhozni az mellett, hogy az ilyenfajta ügyleteknél, átutalásoknál ne legyenek díjak. Vagy vagy hogyha vannak, akkor ismerjék azt a fogyasztók, hogy egyik országból a másikba való átutaláskor milyen díjakat fognak felszámítani nekik. Tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a díjazási kérdés, és épp ezért nagyon szeretném tudni, hogy a bizottság, a tagállamok, a különböző bankok esetében végzette kutatásokat, hogy milyen fajta díjazások vannak, és hogy védi-e valami a fogyasztókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kreutzmann úr. Köszönöm. Elnök asszony, egy problémára szeretnék rámutatni, amelyet nem tudom, hogy európai szinten vagy tagállami szinten kellene ellátni ez a bankok belépési eljárása, azaz minden ö, ügyfélnek, amely ö, vállalta a feltételeket, ezeket újra tájékoztatni kell, ez több milliós tétel lehet. Erre vonatkozóan lehet, hogy egy technikai fejlődés majd megoldja ezt. Egy banki kivonat, a kivonására vonatkozóan. Tehát a banki vonatok az eddigi BIC kódok révén azokat átvezetve tudnánk megoldani az új rendszerben ezt. Ugyanakkor ez egy hosszabb átmeneti időszak megoldást nyújthatna, amíg az új technikára átállhatnak. Itt milliókról lehet szó, olyan bürokrácia fölépítésről van szó, a, ugye ki kell kérni az új adatok, az új számla és big, big számok átvezetésének jóváhagyását ki, kell kérni, ki kellene kérni az ügyfelektől. Ez nagyon bonyolult eljárás volna. Tudom, hogy az adatvédelem szempontjából a géphárt az rendkívül kényes kérdés ez. Ám ez voltaképpen egy új technika bevezetése, az új bankszámla számok és BIC és IBAN számok bevezetésének ügye. Tehát a problémával foglalkoznunk kell. Jó lenne, hogyha európai szinten tudnánk megoldani, ez a németek számára kedvező volna, ugye? hiszen itt egy, egy technikai módosításból adódó követelménynek kell megfelelni. Ugyanakkor, ha egy valaki nem megfelelő bankszámlaszám alapján utal át, nagyon bonyolult visszatéríteni a pénzt, a saját bankjával kell egyezkednie, a másik a célbankkal is. Ugyanakkor Németországban legalábbis három napon belül el lehet intézni az átutalás, illetve annak hibás volt esetén a visszatérítést. Nagyon jól szabályozott Németországban ez a rendszer, Tehát ez rendezett, fontos volna a beszedési eljárásokat ilyen módon, ugye számlat kívánat rendezését így rendezni, nem kéne mindenhova az új számlakivonat eljárást bevezetni, az új technikai BIK és IBAN kódok bevezetésével. Ez nálunk hatalmas probléma Németországban. Itt nem három-négy kivonatról van szó, hanem adatok millióiról, számladatok millióiról. Lehet, hogy érdemes van európai szinten megoldani ezt, és akkor ezáltal levennénk a terhet a tagállami szabályozók válláról, ugyanakkor ehhez egy átmeneti időszak volna szükség, és meg kéne adni a bankok felkészülésére is az időt. Hogyha, azt mondja, hogyha a tagállamokra hagyjuk, hogy tagállami szinten szabályozzák, akkor megint a bankok gondja lesz, hiszen egyeztetni kell majd. Ezért utalnék arra, hogy akik részletben foglalkoznak ezzel a kérdéssel, keressenek erre is megoldást. És ez a gyorsabb átállást is elősegíthetné. Thank you very much. Now... Nagyon szépen köszönöm. A bizottság képviselője kap szót a főigazgatóságtól. Please. Parancsoljon. Kreitzmann, nem Stiller asszony, tehát szerintem az irányelv az más, tehát nem szabad a különböző dolgokat összekeverni. Köszönöm. Rendben. Most jön akkor Rüle asszony, aztán Úr. Köszönöm szépen. A bizottság nevében lesz néhány megjegyzésem. Többen is hozzászóltak a, a javaslatnak a fő rendelkezéseit illetően. A bizottság úgy döntött, hogy ambiciózus vagy két ambiciózus határidőt javasol. Figyelembe vettük azt, hogy a SEPA átutalást már 2008. januárjában e, elindítottuk, és 2009. E, novemberében a másikat. És vannak olyan tagállamok és magánszereplők, akik már a SEPA-ra átálltak, de valóban vannak olyan tagállamok és olyan szereplők, amelyek nagyon gyors, nagyon lassan végzik ezt az átállást. És a bizottságnak az a véleménye, hogy ne szankcionáljuk azokat a tagállamokat és szereplőket és bankokat, amelyek megtették azokat az erőfeszítéseket és beruházásokat, hogy átálljanak a szepára. És azért, hogy a lendület megmaradjon, úgy gondoltuk, hogy az átállásnak a határidejét illetően mindezeket figyelembe kell venni, és épp ezért az elfogadás után egy évet javasoltunk az átutalásokra, és két évet a beszedésekre. És úgy láttuk, hogy ez az időszak elegendő lesz azoknak, akik még nem kezdték el a szükséges munkát a szepára való átállást illetően. Gebhardt asszony tett olyan javaslatokat, amelyek a függeléket módosítanák, vagy legalábbis a függelék, a melléklet egy részét azt a törzsébe vinnék át ennek a dokumentumnak. Itt olyan rendelkezésekről van szó, amely a fogyasztókat védené, akiknek új pénzügyi termékekkel kell majd megbarátkozniuk. Ugyanis a SEPA ez lesz az első határokon átnyúló beszedési eszköz. És ez bizonyos fogyasztók számára a bizonyos tagállamokban új dolog lesz. Épp ezért a bizottság új rendelkezéseket akarta már meglévőkhöz hozzátenni, hogy védjük a e, fogyasztókat, és hogy további tájékoztatást kaphassanak a bankoktól, és ellenőrzéseket eszközölhessenek, azért, e, hogy bizonyos, e, hogyha azt akarják, hogy bizonyos fajta számú hitelt felvevő számára korlátozzák ezeket a rendelkezéseket. És aztán szeretnénk technikai, műszaki standardokat is kialakítani nemzetközi szintre, és a különböző elemek között is rendet teremteni a, a kifizetési láncban. Ezek a technikai elemeknek szerintünk a, a mellékletben kell maradni, ugyanis ezeket az egész folyamaton végig kell venni, és tulajdonképpen innovációra van szükség. Ezt is említették az eszmesere során. Tehát, hogy rugalmasabbak maradhassunk, és lehetővé tegyük a különböző átutalásoknak az innovatív és modern módszereket. Úgy láttuk, hogy jobb lenne, hogy a mellékletben hagyjuk ezeket a technikai elemeket azért, hogy felgyorsítsuk a módosításokat, és ezt a mellékletben lévő technikai kérdésekre korlátozzuk. Nos, az innováció is nagyon fontos, és a rendelet és a bizottságnak a javaslata az kivételeket is tartalmaz az egyes cikkben. Ugyanakkor amikor újfajta pénzforgalmi eszközökről van szó, például az interneten keresztül, vagy mobiltelefonokon keresztül, és hogy vajon ezeknek az eredménye átutalást vagy beszedést hoz-e, ezen kifizetési eszközöknek, a, ezen részeinek a rendelet alá kell tartozni. Tehát, hogyha versenyképes pénzforgalmi eszközeket akarnak létrehozni, az nem kerül a rendeletnek a hatája alá. Ugyanis az európai országoknak a versenyképességét szeretnénk biztosítani. Végül pedig a díjakat illetően a bizottság javaslata foglalkozik csak azon díjakkal foglalkozik, amelyeket a bankok közötti forgalomra két oldalon vagy több oldalúan gondolunk. A fogyasztó által fizetett díjakkal máj erre egy meglevő rendelet foglalkozik, ez a határokon átnyúló pénzforgalommal kapcsolató rendelet, ez 2001-ben és 2009-ben fogadtuk el, és ez egyenlő díjazási elveket fektetett le. Tehát, hogy a fogyasztó ugyanolyan díjakat fizet, mind a belföldi, mind a határokon átnyúló műveletekre. Mindegy most, hogy átutalásról, vagy beszedésről van szó, vagy kártyás fizetésről. Tehát ezt már szabályoztuk. Tehát nincsenek különbségek a fogyasztó által fizetett díjakban. És az általunk végzett kutatás eredménye azt mutatja, hogy ez általában csökkentette a bankok által kiszabott díjakat, a fogyasztókra kiszabott díjakat. Tehát e, nem emelték őket a határokon átnyúló e, díjak szintére, hanem ezt a szintet hozták rá a belföldi díjakra, díjak szintjére. Nos, ez a javaslat azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi történik a több oldalú bankok közötti díjakkal. Tehát ez nem szabad, hogy a versenypolitikát sértse a rendelkezések szerint, amely a, ugye az a szerződésnek a rendelkezései. Ezért a bizottság eh, mindegyik ügylet eh, esetében ezekről a párhuzamos multilaterális bankközi díjakkal kapcsolatban csak olyan ügyletekre vonatkozik, amelyeket a pénzforgalmi láncban részvevő egyik bajt bank fogja kiszabni vagy visszafizetni. A többit azt már más rendeletek fedik le európai szinten. Ennyit akartam mondani, elnök asszony, és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok, akár két oldalon, akár a mai ülésen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Szerettem volna üdvözölni azokat a vendégeinket, akik a cseh felsőház, cseh parlament felsőházának tagjai, magasrangú vendégek, Rajtova asszony vendégei szakbizottságunk körében. Következő hozzászólunk, Géphárt asszony. Szeretnél kommentálni a kérdéseket? Als erste Bemerkung, also meine Änderungsanträge zu Zahlungsgebühr. Äh, ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. A fizetési díjak azok kizárólag a visszafizetésekre vonatkoznak, és nem a többire, amit 2009-től eh, fogva 2001-ben is módosítottunk, sőt, még ott is véleményt írtam. Úgyhogy eh, eh, semmiféle ellentmondás nincsen azzal szemben most tehát, amit az Európai Bizottság mondott, csak a vonatkoztatási léptékek változtak az Európai Bizottságé nagyon bonyolult, és szerintem egyszerűsíteni is lehetne. De hát nyilván be, erről beszélhetünk még. Kedves kollégák, egy sor dologban azonos a véleményünk. Ahogy említettük, nem akartuk tehát az innovációt gátolni, nem túl sok kivételes tényállást felírni, és én ezért én azt javasoltam, hogy a hetes cikket töröljük, és mert ott egy sor kivétel van. Ön viszont kivá- további módosításokat szeretne, és kíváncsi vagyok, hogy mit lehetne. Azon kívül tenni, hogy a kivételeket töröljük. Szerintem nagyon fontos lenne, ha egyszerűsítenénk. Ami a hosszos, a határidők módosítását vagy nem meghosszabbítását illeti a végrehajtásra vonatkozó határidőkről beszélek. Szerintem a beszedéseknél egy évvel mindenképpen meg kellene hosszabbítani a három évvel szemben, amit a bizottság javasolt. Tehát nem két évvel, hanem egy évvel, háromról négy évre emelni. Itt nem csak azokról a különbségekről van szó, hanem a következőkről is. Egyrészt a fogyasztóvédelmi szövetségek európai szinten azt követelik, hogy mindkét rendszert, a SEPÁT és a nemzeti rendszereket is párhuzamosan hagyjuk határozatlan, korlátlan ideig. Ez lenne az egyik lehetőség. Van sok olyan szövetség, amely azt mondja, hogy azonnal legyen átültetés. Nem tudom, gond, én gondolkoztam már azon, hogy milyen kompromisszumra lehetne jutni a meglévő eltérő pozíciók között. És ahogy Zsüle asszony is gondolta, a hazámban mindaz, ami a hatóságokkal kapcsolatos, az ön, például az önkormányzatok óriási aggodalommal tekintenek arra, hogy nem fogják tudni az Európai Bizottság által megadott határidőn belül az átültetést végrehajtani. Tehát ezért mondtam, hogyha ez az, ez az egy év azzal szemben, amit a bizottság kér, nem dől ettől, még nem dől össze a világ. Tehát egy évvel legyen hosszabb az önkormányzatok, a kis önkormányzatok, amelyek kicsik, azoknak például át kell állítani a működésüket, a, a szoftverjeiket, és ezzel is gondjuk van a kis önkormányzatoknak. Nekik akarok lehetőséget biztosítani. Ez volt a mögöttes oka annak, hogy én nem az Európai Bizottság javaslatát, hanem egy évvel hosszabb időt javaslok és hogy miért gondolom továbbra is azt, hogy az Európai Bizottság tartós megbizatásoknál és a beszedéseknél eltérő határidőket javaslok. Nos, azért, mert mások az alapfeltételek, és erre figyelni kell. De persze beszélhetünk erről, még nagyon örülnék neki. Krajcman úr kérdésére hadd mondjam azt, valóban ez egy nagyon fontos kérdés, szerintem is. Gondoltam is arra, hogy egy módosítót benyújtok rá, lehet, hogy elfelejtettem, mert nem találtam, de tény és való, ez nagyon fontos, amit felvetett, nem pusztán a tartós megbízásokról, hanem a beszedésekről is szó van, és erre vonatkozóan is kellene egy olyan rendelkezés, igaza van, hogy a tartós megbízások, állandó megbízások, beszedések, amelyek tehát folyamatosan adottak, azoknál elkerüljük, hogy a szepára való átállás miatt ne kelljen mindent újra szervezni. Dolgoztam banknál, tudom, hogy ez mit jelentene. Ne kelljen mindent újra megcsinálni, hanem automatikusan át lehessen vezetni a szepába. Megpróbáltam a módosítót megtalálni, de vagy legalábbis azt hittem, hogy megcsináltam, de nincs meg, úgyhogy utólag még egyszer akkor megcsinálom. De ha gondolja, akkor nyugodtan fogalmazza meg ön is, mert nagyon fontos nagyon fontos, és a fogyasztóknak ezt biztosítani kell, a számukra ezt biztosítani kell. Nos, ezzel úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekre, amiket feltettek röviden, mind sikerült kitérnem, és nagy izgatalommal várom a módosítókat, várom az árnyék előadókkal való üléseket, és kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudunk majd kompromisszumokra jutni. Az a cél ugyanis, hogy jó legyen a vélemény, amelyet a bizottság megfogalmaz, a szakbizottság, amely elsősorban a fogyasztóvédelemre, adatvédelemre összpontosít, hiszen nekünk ez a feladatkörünk, a hatáskörünk, ezek azok a témák, amelyeket a legfontosabbnak tartok, és ahol nagy gondossággal kell eljárjunk. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Gephardt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gephardt asszony világos magyarázatát, a módosítóbb együttásának határideje május 25-e délután 6 óra. Az eszmecsere módosítók tárgyában június 15-én lesz, és ugyan, ugyanaznap szavazás is lesz a szakbizottságban, majd a szeptemberi első plenárison kerül terítékre a téma. Hadd emlékeztessem önöket arra is, hogy az IMCO newsletter legújabb száma kiadásra került, a bejárat mellett fölvehetik a, az újságot. Az elő is lehet, fel is lehet iratkozni a newsletterről, és akkor postán kaphatják meg a friss számokat. A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződések a következő témán Kurt Lechner úr a jelentéstevő, neki adom meg a szót. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist jetzt Verbraucher... Köszönöm szépen. Második fogyasztóvédelmi témában kapok szót, és örülök annak is, hogy az első olvasatban szereplő eh, képviselőtársaim is itt vannak, 5-6 évvel ezelőtt foglalkoztunk már ezzel a témával, és sokan itt vannak azok közül, akik ezzel foglalkoztak. A szabályozásról szeretnék szólni. Jelenleg nincsen lakóingatlanhoz kapcsolódó hitelekhez való szabályozás. Mert hogy ezt ugyanakkor egyes tagállamok azokat a feltételeket, amelyek itt érvényesülnek, átvették, és a lakóingatlanhoz kapcsolódó jelzálok hitelekre vonatkozóan is alkalmazzák. Nagyon fontos ezt látnunk, mert ez irányelv során is figyelemmel kell lennünk, hogy illeszkedjen, illetve nem mondjon ellen más érvénymelő jogszabályoknak. Tehát egyrészt a, fogy, a fogyasztói hitelekre vonatkozó szabályozás, illetve a jelzálagra vonatkozó szabályozást ne ütközzön és ehhez a tagállamoknak is módosítani kell egyes szabályozásokat. Örülök annak, hogy a bizottság lemondott arról, hogy teljes mértékben átírja ezt a területet, és öröm az is, hogy viszonylag rövidre fogta a szabályozási javaslatát, és ez helyén való is. Szeretnék utalni arra is, amit a bizottság is kimond. A fogyasztói hitelek más jellegűek, mint a jelzálog hitelek. A fogyasztóhitelek egy, egy tömeges hitelforma, fogyasztói cikkeknél, akár televízió, autó és egyéb tartós cikk vásárlásánál alkalmazzák tömegesen. És itt lehet, hogy a fogyasztó olyan dolgokat is vállal, amelyekről nem is tud, nem tekinti át, kellő mértékben ezt, míg azért a jelzalakítelnél akár jegyzőbe kapcsolása, vagy jogi szakemberbe kapcsolása, vagy szokásos, itt tehát nem egy tömeges hitelformáról van szó. A bizottság arra utalt, hogy az integráció, a piaci integráció nem csak, hogy kevés érvényesül, hanem akár korlátozott is az erre vonatkozó lehetőségek sora. Hát nem csak a nyelvi akadályok, meg a másik állam intézményeiben való hitel hiteles bizalom hiánya akadály, hanem az ilyen hitelek határon átnyúló finanszírozása is problematikus lehet. Ugyanakkor a, a kényszerbehajtásokra vonatkozó szabályozás is nagyon különböző tagállamokra vonatkozóan, illetve az értékhatárok határok is teljesen másképp kerültek szabályozásra egyes tagállamokban. Ez tehát a piac integráció előtti jelentős akadályokat jelent. Tehát nem lehet teljesen egységes piacot létrehozni Európában. Az egyes pontokról is röviden szólnék. Egyrészt a hatály nem csak a lakóingatlanokra vonatkozó jelzelők hitelek hitelekről van szó, hanem bármely jelzáloggal vagy, vagy ingatlannal biztosított hitelről, vagy olyan hitelekről, amelyeket ö, lakásépítésre alkalmaznak, még akkor is, ha nem jelzálog jellegű az a vonatkozó lakásépítési hitel. Tehát mindezeket lefedi a hatály, azt is látnunk kell, hogy a fogyasztói hitelekre vonatkozó irányelv egyes pontjait itt is figyelembe kell venni, ezekről most nem szólok, nem is rendkívül problémát. De egységes kell legyen a szabályozás. Mindkét esetben nem lehet olyan dolgokat alkalmazni a fogyasztói hitelek esetében európai szinten, amelyeket nem alkalmazunk a jelzálak hiteleknél. Hogyha megnézzük a, a hatály tárgyát, a, annyi áll csak a cikkekben, hogy hitelszerződések esnek a dolog hatája alá, a jogszabályos hatája alá. Tehát, tehát a definíciót kell elolvasni, hogy az ember lássa, mi esik a szabályozás hatája alá, és mi nem például a vállalat közötti hitelek között. Ötös cikkben az áll, hogy a fogyasztó legjobb érdekében kell eljárni. Ez helyén való, hogy a hitelező is figyelembe kell vegye a fogyasztó legjelentősebb érdekeit. Aztán lehet, hogy ez túl rövid, vagy túl korlátozott fogalmazás, tehát ezt is fölül kell vizsgálni egy kicsit majd, jobban meg lehet fogalmazni. Hatos cikk, a szakértelem, kérdése rendkívül fontos. Ha a hitelintézetnél működő szakember túl magasan képzett, az is jelentős költséget jelenthet, tehát nem szabad ezt eltúlozni. A reklámozás területén is a szabályozás kell vizsgálja, hogy nem vezet ez problémákhoz a teljes szerződés tartalmát illetően helytállónak kell lennie. Vajon a kérdés, hogy a jelzálog hitelek adóból való levonhatását vizsgálja vagy sem, vajon a bank feladta ez, hogy erről tájékoztást nyújtson, vagy ezt a második, másik szerződőfél kell megtegye. Egységes információs anyagot kell biztosítani, a fogyasztó számára ez is észszerű követelmény. Aztán a magyarázatok, illetve a tényleges éves kamatról való tájékoztatás. Ugye azt látnunk kell, hogy az éves kamat terher, tehernél a biztosítás költségei különbözőek lehetnek országról országra, hogy a tényleges THM-et hoz, hogy számolják, ez különbözhet, és ez a reklámokban való megjelenítés a THM reklámozásában is problémát jelenthet. A vizsgálatnál meg kell vizsgálni, hogy vajon itt a megfogalmazás ne ugyanaz legyen-e, mint a fogyasztói hitelek esetében szabályozásában volt, annak érdekében, hogy elkerüljük a végrehajtásból adódó problémákat a tagállamokban. Több, több tagállamban különböző a hitelképési vizsgálat. Ha a bank, tehát vagy a hitelező arra megállapításra jut, hogy a fogyasztó nem képes fizetni, akkor meg kell tagadja a hitelt. Ez nem hagy megfelelő játékteret. El tudok képzelni olyan helyzeteket, amikor a hitelintézet meg kell kapja a lehetőséget, hogy akár problémás teljesítés esetén is megadja a hitelt, és hát lehetőséget biztosítsa a hitelző számára, hogy rendezze a helyzetét. Tehát ugyanakkor azt is el kell kerüljük, hogy jogbizonytalansághoz vezessen mindez, meg kell találjuk az egyensúlyt a kettő között. Az adat bankok ügyében nem látok problémát. A tanácsadás örömteli, hogy, hogy a magyarázatot választják a tényleges ajánlattól. Vannak olyan helyzetek, amikor a tanácsadási költségek beépülnek a hitel költségeibe. Itt lehet, hogy másképp kéne fogalmazni, hogy ez világossá váljon, és hogy mindenki értse, hogy a tanácsadás pénzbe kerül. Aztán emlékezünk a fogyasztói hitel irányelv esetében a visszafizetések szabályozása vonatkozó e, vitára, aki mazohista emlékszik azokra a kínokra, amelyeket akkor kiáltunk az akkor viták során, és egyeztetési eljárás tekintetében, aki ezt megérti, az annak gratulálok, hogy mi áll abban a szövegben. azt a megfogalmazást, amelyet a bizottság ajánl, alapvetően támogatásra érdemesnek tartom. A kérdés, hogy itt elég pontos-e a szöveg, és hatalmas jogbizonytalanság állhat elő, hogy a tíz év múlva az Európai Bíróság túlzottnak e, ítéli egy-egy államban bevezetett végrehajtási jogszabályokat. Erre is figyelemmel kell legyünk. Aztán melyik cikkben is van ez? A 12-esben. Itt hiányzik a költségek meghatározása. Tehát itt a, kamatok, kamat költségeket az egyes cikk egyes pontjában Konkrétan megemlíti a szöveg a kamatokat. De aztán az idő előtti visszafizetésnél azon költségeket, amelyeket egy állam bevezethet, ott már nem kap említést, ott már nem beszélnek kamatokról, csak költségtérítésről. Holott itt egy kamatkár, kamatok kiesőből adódó kár is költségként merülhet fel. Tehát éppen a pénzügyi válság esetén tapasztaltuk, hogy a nem teljesítés esetében ez problémát jelentett. Ugyanakkor a, a banki termékek sokféleségét is korlátozhatja egy-egy ilyen megkötés. Egyébként az időlőtti visszafizetés tekintetében nincsenek ellenvetéseim, de a két megfogalmazást itt talán túlzó. Hát ennyit akartam mondani néhány pontról. Tehát az előírások tekintetében ez így megáll, ami számomra kérdés, hogy mit lehet végül is harmonizálni, mi volna harmonizáltól, erről nem a tájékoztatást magának az irányelvnek a szövege, hogy meddig mehet el a harmonizáció. Erről eszmét kéne cserélnünk, hogy, hogy például a, a tényleges kamatra vonatkozó meghatározás kötelező lehetne minden tagállamra, és akkor nem térhet ki egy-egy tagállam sem ennek alkalmazásáról, vagy pedig meghagyunk játékteret a tagállamok számára. Hát hogyan gondolja a jogalkotó mindezeket rendezni. Egyébként a szöveg jó alapnak tekinthető, itt-ott javítani és pontosítani kell persze. Szeretnék arról is utalni, hogy a delegált jogi aktusok tekintetében tegnap a jogi szakbizottságban, amikor Bárnyi biztos úrot beszámolt a tendőről, bemondta, hogy nagy támogatója ezeknek, és a parlament számára nem feltétlenül előnyös, hogy a minden részletben vitába bocsátkozik. Például a gépekre vonatkozó irányelvek esetében, ahogy történt, de az Európai Bizottság ha ezeket túl, eltúlozza, ezek jelentőséget, az nem elfogadható. Majdnem minden esetben, amikor is, például az előzetes tájékoztatás, vagy a, kiterjesztik a a, a hitelszerződésekre vonatkozó szabályozás, vagy az, a, a, a, a HTM-re vonatkozó tájékoztatás esetében és minden alkalommal ezzel a jogalkotási formával kíván élni a bizottság, az nem feltétlenül támogatandó, elfogadható részünkről. Igen, hosszú időre került ennek az iránynak a kialakítása, és a pénzügyi válság fényében, és elmondható, hogy megfelelő időt kell hagyni ennek bevezetésére. Nem túlzott a nagymerítésű ez az irányelv, ez örvendetes, ezért a menetrend szerintem elfogadható. Várom, hogy mit mondanak képviselőtársam az egyes pontokról. Azt aláhúznám, hogy az irányelv hatáját nem szabad eltúloznunk, sőt, ott, ahol korrigálni, pontosítani kell, az irányelvet ott akár korlátozható is némileg a, az a hatály, amit most megcéloz. Nagyon szépen köszönöm a következő uh, hozzászól a Huanknak. Elnök asszony, kedves uh, elnök asszony és kedves kollégák, nagyon örülök a bizottságnak a e, javaslatában, hogy a jelzálók kölcsönöknek a keretét meg akarja erősíteni. Bizonyos tagállamokban e, e, ez nagyon nagy, magas összegeket jelent, és ezért a fogyasztókat arra ösztönzi, hogy minél jobban használják. Tulajdonképpen már 20-30 év ezeket a fajta hitelmegadatbásokat használják, pedig tudjuk, hogy ezek a válságnak az elindítói is voltak. Spanyolországban különösen látjuk, hogy mennyire veszélyes lehet ez az, ez, ez az eszköz, és hogy milyen fajta túlzott eladósodáshoz vezethet ez. Tehát tulajdonképpen cserben hagyják azokat, akik nem tudják kifizetni a hiteleiket. E, tehát a jelzálog kölcsön hitelekkel kapcsolatban el kell mondanom, hogy nyugtalanságomnak adok hangot az eljárásokat illetően. A javaslat ugyanis a, a, az IMCO bizottságnak a kizárólagos ha hatásköréről beszélnek, pedig tulajdonképpen az ECOM bizottság az illetékes hatóság, és épp ezért nagyon fontos egy olyan eljárást elfogadni, amely a véleményünknek a szövegét szerves részévé teszi az ECOM bizottságnak a dokumentumába. Az IMCO bizottságnak a véleményét nem szabad felhígítani, és elsősorban a fogyasztóknak a védelmére kell koncentrálni. Reméljük, hogy sikerül majd megalapodásra jutnunk az 51-es cikk értelmében a következő ülésünkön. Nos, a javaslatot illetően két megjegyzésem lenne csak. Az első, az első azon termékekkel foglalkozik, amelyek a, melle, tehát a mellékes járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A, olyan feltételezésből indulnak ki, hogy a jelzálog hitel az már eleve egy fontos biztosítékot kell, hogy tartalmazzon, és a járulékos szolgáltatásoknak nem szabad visszaélni a fogyasztók helyzetével. Tehát nagyon fontos, amikor azt látjuk, hogy a nem teljesítések száma növekedik, és a beszedéseknek az összege növekedik, ezért úgy nézem, hogy a kötelező közvetítésnek a feladata nagyon fontos lesz hogyha a pénzügy, nehéz pénzügyi helyzetben kerez, kerülnek a fogyasztók, akkor biztosítani kell olyan eljárást, amely ezeket, őket ebből a nehéz helyzetből segít kilábalni. Ezek voltak tehát az első megjegyzéseim és szeretném, hogyha a jelentéstevő elmélyíteni a vizsgálatát, és különösen azokra a szempontokra koncentrálna, amelyeket említettem. Elnök, köszönöm szépen. Büsz, hozzá a óra következő. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelszerződés mindenki életében rendkívül fontos. A pénzügyi kötelezettségvállalás, amely életünk jelentős részét átívelheti. Nagyon fontos, hogy olyan hitelt kapjanak a fogyasztók, amely a legmegfelelőbb igényeiknek. A fogyasztó teljes és érthető információt kell, hogy kapjon minden szempontból. Az európai standardizált tájékoztatási lap nem volt kielégítő eddig. A kötelező jellegű európai standardizált információs lap, ezért eh, előrelépést jelentene és összehasonlíthatóságot tenne lehetővé. A szerződés megkötésekor történtekről persze akkor is tájékoztatni kell az ügyfelet, hogyha nincs ilyen európai standardizált nyomtatvány. Azokban az esetekben, ahol a, foly- a fogyasztót nem, az irányelvnek megfelelően tájékoztatják, védelmet kell számára valamilyen formában biztosítani. Egy másik probléma, ahogy az előszerz, a szerződést megelőző információt átadjuk. Világosnak kell lenni, és biztosítani azt is, hogy a hitet nyújtó minden feltételt elmond a fogyasztónak a megállapodás megközdése előtt, annak érdekében, hogy a pénzügyi laikusság ne legyen hátrány. A reklámmal kapcsolatban elmondanám, hogy nem világos, hogy az irányelv szempontjából mit értenek reklám alatt. Bár a jelenség kevésbé fontos az Európai Unióban, mint az Egyesült Államokban, mindannyian láttuk, hogy a felelőtlen hitelezés beláthatatlan következményekkel van gazdaságunkra. Ezért preventív megközelítésre van szükség, és el kell kerülni minden olyan fenyegetettséget, amely a rendszer stabilitását ássa alá. A, hitel, a hitelképességet ellenőrizni kell annak érdekében, hogy, hogy megfelelő követ, megfelelő kötelezettségeket vállaljanak, de megfelelő és átfogó információt is kell számukra adni, hogy ők is tudják, hogy mi vár, milyen feltételeknek kell eleget tenni. Az automatizációs rendszer a, az egyes országok követelményeinek kell, hogy megfeleljen. Nem tudom, hogy ez mennyire reális előírás a gyakorlatban. Lehet, hogy alternatívákon kellene gondolkoznunk, amely például olyan minimális szintek, amelyek minden hitelközvetítőnek eh, egyenlő lehetőséget biztosít az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Köszönöm, a zöldek hozzá kívánnak szólni? Én vagyok most az árnyék előadó, és nagyon örültem is, hogy az voltam. A, eh, erről a területről már Lechner úrral együttműködtünk eh, a fogyasztói hitel irányelvnél. Hasonló kérdések merültek fel, és éppen ezért örültem, hogy most is árnyék előadó lehettem. Nagyon fontos, hogy a fogyasztói kérdésekre is illetve a fogyasztói kérdésekre figyeljük. Egyetértem az előtt, egyetértek az el szólóval, hogy az ECON a, a fő, vagy az illetékes az illetékes szakbizottság, de hát nagyon fontos, hogy a ránk vonatkozó területeket megfelelően lefedjük a jelzálók kölcsönökkel kapcsolatban megjegyezném, hogy nagyon problematikus a sokféle modell. Az európai szinten eltérő hagyományok, kulturális hagyományok vannak a, a házakra, lakásokra vonatkozóan, arra vonatkozóan, ami a hitelpiacot befolyásolja. A rövidtávú hiteleknél vannak olyan országok például, amelyek figyeltek arra hagyományosan, hogy ezeket elkerüljék, és, vannak, és ott fix kamatozású hitelekkel dolgoznak. Nem szabad ezt megkérdőjelezni, hiszen ez a fogyasztók kárát jelenteni, zavarokat okozna, hogy ha megnézzük, hogy a pénzügyi válságnak milyen hatása volt, akkor és megnézzük, hogy melyek azok az országok, amelyeket kevésbé érintett, akkor egyértelmű, hogy a rövid lejáratú hiteleket nyújtó országokat sújtotta leginkább. Nem szabad ezért a hosszú hitelekkel, hiteles gyakorlattal rendelkező országokra nyomást gyakorolnunk. Jelentős vitapont nyilvánvalóan már a korábbi irányelvnél is volt a tájékoztatás. Akiknek a leginkább van szükség szüksége az információkra, pontosan azért, mert a legkevesebb ismeretük van erről, nem szabad elárasztani információval. Lehet, hogy 20 oldal túl sok. Nagyon fontos tehát, hogy milyen információt, milyen formában adunk át. Egyébként adott esetben oda jutunk, hogy figyelmen kívül hagyják az információt és a tájékoztatást. Az utolsó pedig a hitelképesség vizsgálata. Egyetértek Lesner úr, beszélni kell erről. Úgy gondolom, hogy az elutasítás bizonyos területeken szükséges, különösen a felelőtlen hitelezés Spanyolországban és nem csak az Egyesült Államokban problémákat eredményezett. Meg kell fontolni, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdéskört komplexen kezelni. A következő hozzászóló Fox úr. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előző megjegyzéseket. És üdvözlöm, hogy a bizottság a jelzálók hitel ágazatban egy egységes piacot akar létrehozni, és fontos, hogy a fogyasztókat magas szinten védjük. A bizottság javaslata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illetően túlmutat a szokásos technikai szempontokon. Ennek például a hitelképesség kérdése az egyik legjobb példája. Tehát ez mutatja, hogy a bizottság is hogyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, és szerintem ez nem sikerült nekik ezt megoldani, és ezért még egyszer el kellene gondolkozni róla. Három másik aggályom is van ezzel a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket remélem, hogy Lehner úr foglalkozni tud. Ez pedig a kettes cikke a bizottság javaslatának, ez pedig a különböző jelzálog kölcsönökkel foglalkozik, amelyeket angolul buy to hitelnek hívunk, az is belekerülne ebbe a mellékletbe. Ez egy kereskedelmi jelzálók hitel, amelyet valaki beruházásra akarja felhasználni. Nem tudom, hogy ezt épp ezért miért vették benne, hiszen nem, itt nincs szükséges ugyanolyan szintű fogyasztó védelemre, hiszen ez egy kereskedelmi ügylet. Ezen kívül az, a tájékoztatás illetően, amely a 17-es cikkben van, ahol egy közvetítőre van szükség, és itt sufficiently large kifejezés használnak, tehát hogy mennyi megállapodásnak kell a piacon léteznie. Ez egy túl széleskörű megfogalmazás, és foglalkozni kell, hogy milyen fajta jelzáloghiteleket vizsgáltak meg, különben lehet, hogy bizonyos kölcsönfelvevőknek nem fognak tájékoztatást nyújtani. Az európai standardizált információs formula, formanyomtatványt illetően szerintem E, itt nemzeti értelmezésekre ad okot ez, különben, e, és ennek magasak lesznek a, e, a költségei. Végül pedig általános megjegyzésem lenne, és pedig az, hogy a fogyasztók valószínűleg jelzáloghitel kamatjait a kifizetésével sokkal több időt teltenek, mint bármi mással, tehát sokkal nagyobb költségeket jelent számukra, mint a többi költségek. Épp ezért ezen javaslatoknak nem szabad olyanoknak lenni, amelyek még növelik a, az embereknek a költségeit, tehát elszegényítik őket, és eltántorítják őket a jelzálog hitelfelvételtől. Mint mondtam, ezeket a javaslatokat jó szándékkal tettük, de gy- túl gyakran megpróbálunk mindenkit megvédeni olyanokat is, akik nem biztos, hogy kárt szenvednének. És ennek az eredménye az lehet, hogy a jelzáloghitel túl drágává válik, és a választók közül nagyon sok például soha nem is juthat hozzá, ezt pedig meg kell akadályozni, hogy megtörténjen nagyon fontos megjegyzések voltak, és általában az európai jogalkotó számára ez egy kihívás, tehát hogy javítson a fogyasztók helyzetén. Jó, Rojtova asszony következik. Köszönöm szépen. Kérdésem van a bizottsághoz. Azt szeretném megkérdezni, hogy elemzést elvégzett-e a bizottság, megvizsgálta-e, hogy az irányelvnek milyen hatása lenne, milyen változásokat jelentene, és mely országokban védené meg jobban a fogyasztókat az államok, a bankok által jutott hitelek esetében. Ugyanis sok tagállam van, ahol nincsen kifejezett jogszabály ezekre a helyzetekre. A másik kérdésem az irányelv hatáját illeti. Vannak olyan kérdések itt, amelyeket a fogyasztói hitel irányelv már lefedett. Egyetértek azzal, hogy a fogyasztók harmonizált tájékoztatási rendszert kellene, hogy élvezzenek, amely nemzetközi értelmezést tükrözne ebben, egyetértek a többi kollégával. A már említett cikkek, például az én országomban problémás lehet. Épp ezért nem tudom, hogy észszerűek-e. A 11-es cikkben két értelműséget látok. A 22-esben is. Ezért kérem a jelentéstevőt, hogy vizsgálja meg ezeket a e, cikkeket. Stiller, please. Stiller asszony. Köszönöm elnök asszony, és köszönet a jelentéstevőnek, meg az árnyék elődőknek is. Ahogy már előttem szólók elmondták, a jelzálog egy hosszú távú szerződéses forma, nagyon sok háztartás számára nem csak a legnagyobb költségtétel, hanem a legnagyobb beruházás is életükben. Tehát, hogy fogyasztó nem tudja fizetni a jelzálog befizetéseket, akkor a tető elveszik a fejük föl, fölül. Különösen nagyon a mostani bizonytalan gazdasági időkben nagyon sok család nehéz anyagi helyzetben van. Ezért az életfontosság, hogy belássuk, milyen összefüggésben állnak ezek a tételek. A másik fontos eh, eleme a jelzálog hitelpiasznak a verseny. Fontos, hogy a fogyasztók megfelelő választékból tudjanak döntést hozni. Egy, egy eh, nyílt és egészséges piac keretein belül. Sokan azt mondják, hogy az EU szabályozás megköti a, a választék szélességet. Nagyon sok ö, bank ö, változtatta hitel kihelyezési stratégiáját. Különösen az első lakásvásárlók számára nagyon nehéz a banktól hitelt szerezni, ezért kell a tagállamoknak segíteni ezeket. Ugye a legnagyobb gond úgynevezett ingatlan létrára föl sem tud lépni valaki, aki az első fokra akar fellépni. A megfelelő tájékoztatás fontossága, illetve a marketing, reklám és a megfelelő tájékoztatás közötti különbség világosá tétele rendkívül fontos. A szerződésre vonatkozó információ a lehető legvilágosabb kell legyen. És a fogyasztó át kell lássa minden kihatását, a kamat minden vetületét. Fontos, amikor egy ilyen ö, nagy döntést hoz, hoz valaki. Aztán a kulcsfontosságú információs dokumentumok tekintetében. Itt a világosság az érthető ö, formátumban tálalt információ fontos. A korai visszafizetés esetén a, a, a refinanszírozás és a jelzálog átvételének szabálya, hogy a jelentős adott nagyon fontosak, ezeket tisztáznunk kell. A bizottsághoz fordulók. Hány EU tagáll, hány, hány EU állampolgár vesz fel a tagállamatól különböző tagállamon működő banktól jelzálogitelt körülbelül évente? Köszönöm. Következő szólunk maga az elnök, Köszönöm szépen, Harbor úr. Köszönöm, nem akartam a lényegi vitába beavat, beavatkozni, hanem Huangnok úr az eljárásra vonatkozó kérdésére reflektálnék pusztán. Az első válasz már a történelem asztalára tartozik, a koordinátorokkal torokkal, tárgyalva mi lettünk a felelős bizottság, ám visszatekintve a bizottság célja már a korábbi ciklusban is megfogalmazódott egy zöld könyv formájában, mi szerint egy egységesebb piacra van a szükség. John Purvis volt a felelős akkor, aki ott visszavonult, aki az Econ szakbizottság keretében vitte ezt a témát. Az a, szak, a mi szakbizottságunk ugyanakkor kizárólagos kompetenciát élvezett annak a jelentésnek a fogyasztóvédelmi vetületeit illetően. Úgyhogy ez a történelmi precedens, ezért kaptuk ezt a szerepkört. Fontos, hogy fenntartsuk hatáskörünket a területen, és fogyasztóvédelmi ügyekben kizárólagos legyen a kompetenciánk. Ahogy a jelentéstevő is rámutatott, nagyon sok párhuzam érdekelhető a fogyasztóvédelmi irányelvek megfogalmazásában, amely a fogyasztói hitelek vonatkozó irányelvben is érzékelhető, amelynek egyes vetületei szintén mi szakbizottságunk asztalára tartoznak. Fő aggályom az, fő célom az, hogy a mi szakbizottságunk a kizárólagos kompetenciát jelentő területekre koncentrálja. Lehetnek persze megállapításaink a, a szabályozás más részeire is, ám a motiváció megváltozott az első vizsgálat óta. Az eredeti bizottsági ö, javaslat a jelzálogpiac egységesítésére törekedett. Most meg inkább a fogyasztóvédelem domborodik ki, mert a rossz gyakorlatok vezettek nagyon sok fogyasztó kárára, és ezen túl az is világos, hogyha a bankok túl körültekintően hiteleznek, az meg szintén gondot jelent. Úgyhogy ezt, ezt viszont az Econban dolgozó képviselőtársán kell, hogy áttekintsék. Fontos feladataink vannak tehát mindannyiunknak ezzel összefüggésben. Ami pedig a menetrendet illeti, a tárgyalások úgy állnak most, hogy az Econ szakbizottság egy erősített, megerősített együttműködést ajánlott nekünk, ugyanakkor kizárólagosságot nem adott egyetlen cikkben sem nekünk, ezt nem fogadjuk el, úgyhogy egy ellenajánlatot dolgozok ki. Erre válaszolva, e, ez van tárgyalásban. Az Econ ezentúl azt javasolta, egy elfogadhatatlanul rövid határidőt ajánlott számunkra, azzal, hogy a jelentéstevő már egy évvel korábban is foglalkozott ezen, ugyanakkor az Ekon már tartott szakbizottság, tartott meghallgatást ezben az ügyben, még mielőtt megkapta volna a hatáskört a témára vonatkozóan. Egy szó mint száz, ami szakbizottságunknak kell legyen ideje és alkalma arra, hogy a javaslat fogyasztóvédelmi kérdéseit mélységében meg tudja vizsgálni. Úgyhogy aztán minden koordinátor itt van, nekik mondom, hogy remélem támogatják majd az általam mondott álláspontot, illetve irányokat. Köszönöm, és itt az ideje, hogy a bizottságnak adjuk meg a szót. Köszönöm szépen. És köszönöm ezt az igen konstruktív vélemény sorozatot is, amit az irányelv tervezettel kapcsolatban hallottunk. Nos, ez egy viszonylag hosszú előkészítő munka eredménye a zöld könyvé 2004-ben indult még el, ha nem tévedek. Ennek az eredménye lett a fehér könyve. ez több tanulmányt, workshopot indított el, szakértői csoport munkát, és ennek lett az eredménye végül az a javaslat, amelyet ma megvizsgálnak, megtárgyalnak a javaslat célkitűzése természetesen az, hogy egy első lépéssel, első lépést tegyünk a piac, a hitelpiac megnyitása felé. Ugyanakkor pedig biztosítani kívánjuk azt is, hogy megfelelően és igen magas szinten védjük a fogyasztókat, megfelelő hitelezést és felelős hitelezést és hitelfelvételt garantáljunk a piacon. Tudjuk, hogy jelentős problémák vannak a jelzálog hitalon, hitelpiacon, és az egyik az aszimmetrikus információ miatt adódott, hiszen a hitelfelvevőnek és a hitelezőnek esetleges érdekkonfliktusa van vagy a közvetítőnek. A jelzáloghitelek piacát ezen kívül számos szabályozói tévedés és hiányosság is jellemzi például a hitel közvetítők vagy nem hitelintézmények nem szükségszerűen kötelesek megfelelő felügyelet alá tartozni bizonyos tagállamokban. Számos tagállamban azonban a szabályozás sem megfelelő az üzleti szempontból az érintett szereplőkre vonatkozóan a piacon. Az eredmény tehát az, hogy nincs a jelzálók hitelezésben egységes piacunk, és ugyan nincsenek számadataink a határon átnyúló jelzálók hitelezésről, de mégis feltételezhető, hogy ez ha mondjuk a nullához áll közel. Ez a javaslat éppen ezért első lépés, tehát a jelzálók hitelrendelkezések határon átnyúló rendezésére is. Ugyanakkor persze preventív intézkedésnek is értékelhetjük a felelőtlen hitelezéssel szemben, amelyet bizonyos hitelnyújtók mutattak. Látható volt néhány tagállamban, talán ugye nem olyan léptékben, mint az Egyesült Államok, de mégis a, a felelőtlen hitelezés, hitelnyújtási gyakorlatok, például külföldi valutában nyújtott hitelek, amelyek kapcsán a hitelfelvevőt nem tájékoztaták a kockázatok teljes mértékéről, léptékéről, vagy a jelzálog a hitel nyújtása, a hitel felvevő visszafizetési képességének nem kielégítő felméréséből adottak. Nos, ez volt tehát az alapja a bizottság javaslatának, amit lehetőség szerint arányosnak kívántunk tartani. Olyan harmonizációs szintet, amit megcélzott harmonizációs szintnek neveztünk, olyan bizottsági elemeket is tartalmaz, amelyet igenis úgy vélünk, hogy fontos, hogy maximális harmonizációt jelentsen. Például a szerződéskötést megelőző tájékoztatás. Vannak olyan tagállamok, vagy esetek, amikor nyilvánvalóan tudjuk mi is, hogy a tagállamok között olyan eltérések vannak a különböző rendszerek működésében, amire fontos, hogy megfelelő rugalmassággal tudják megtartani a sokszor igen hatékonyan működő, bár eltérő rendszereiket. Néhány hozzászóló szólt arról is, hogy a fogyasztói hitelirányelvnek is meg kell felelnünk, hiszen ez már igen hosszas vita eredménye. Az Európai Parlament és a Tanács is sokat tárgyalta. Megpróbáltuk valóban a bizottsági javaslatot, amennyire csak lehet a fogyasztói hitel irányelvre építeni, de néha az eltérés igazolható. A javaslatunk a jelzáloghitel javaslata bizonyos helyzetekben akár tovább is megy. Például a hitelközvetítők helyzetéről, ők az egyetlen olyan közve, hitelközvetítők, akikre nem vonatkozik az európai szintű megfelelő biztosítási rendszer van a beruházási közvetítők, a biztosítási közvetítőkre, de a a, a hitelközvetítőkre vonatkozóan semmiféle rendelkezés nincs még. Nagyon fontos a hitelező kötelezettsége a hitelképességi bírálat elvégzése, ez teljes mértékben megfelel a felelősségteljes hitelezésnek az Európai Unió egészében. Nos, a bizottság azt javasolja, hogy a negatív hitelképességi vizsgálati eredménynél tagadják meg a hitel nyújtását, ha nem ez lenne, akkor nem lenne egyáltalán szükség egy ilyen vizsgálatra. Tudatában vagyunk annak, hogy ez jelentős aggodalmakat keltett bizonyos piaci résztvevők körében, de a negatív hitelképességi bírálat azt is jelenti, hogy pozitív hitelképességi bírálatnál meg kell adni a, a hitelt. Nos, ez nem volt benne a javaslatunkban, de természetesen ezt majd a bizottsági javaslatunkban is tisztázni kell. A, az előtörlesztés joga nagyon fontos elem a fogyasztóknál, és azt mondtuk, hogy minden fogyasztónál biztosítani kell azt a jogot, hogy a a hitel felvételi idő előtt le visszafizethesse a hitel. Ugyan természetesen az irányelv biztosítja a hitelfelvevő számára azt a jogot, hogy a hitel lejárat előtt visszafizesse a hitel, de mégis olyan feltételeket lehet támasztani, amelyet a nemzeti jogszabályokban a a tagállamok saját maguk belátásuk szerint megtehetnek. Van még egy kérdés, jelzem a bizottság fel képviselőjének, nem szeretném bár sürgetni. Igen, igen, valóban a hatástanulmánynál mi is megpróbáltuk azonosítani azokat, a meghatározni, hogy melyek azok a tagállamok, akikre súlyosan vonatkozik ez a rendelkezés, de hát mégis önök is tudják, számos tagállam élt azzal a lehetőséggel, amit a fogyasztói hitel irányelv biztos adott, és az elemzésünkben a legutóbbi nemzeti jogszabálybeli változásoknál ezt már figyelembe is lehetett venni. De különösen a 30-as táblázat a hatástanulmánynál pontosan ezeket a kérdéseket tisztázza közben. Um, Nos, kicsit túléptük az időhatást, de azért megkérdezem még, hogy a következő hozzászóló egy percben össze tudja foglalkozni a véleményét. Igen, néhány rövid megjegyzést azért szeretnék elmondani, ami az illetékességet illeti. Nos, ezt én is feljegyeztem, és aztán elfelejtettem az előadásomban elmondani, mert valóban nagyon fontos, amit elmondott, és hálás vagyok az elnöknek, hogyha ezt bevenné. Észszerű is, nem csak én miattam, hanem nagyon fontos lenne egyáltalán, hogyha mindent meg tudnának tenni ennek érdekében. Amit a bizottság képviselője elmondott, én magam is üdvözlőnek tartom Rajtova asszony is, amit kérdezett, nem szabad, hogy egy ilyen alapvető átállást érjünk itt el. Nem, ez egy első lépés, ez nagyon fontos, és szerintem ráadásul ez a helyes eljárás is. De röviden még a bonitással kapcsolatban nem hiszem, hogy a pénzügyi válságot egy, ezzel az irányelvel el lehetne kerülni, vagy későbbieket el tudunk kerülni. A az újrafinanszírozás, az átalakítás kérdéseivel mind kapcsolatban van, és éppen ezért fontos az is, hogy megnézzük, hogy mennyire tartják magukat az országok az előállításokhoz. Németország és Franciaország például a, ö, nem kellett, hogy hogy kényszerárverésre vigyen immobilia, eh, bocsánat, ingatlanokat, és pontosan ez az oka ennek. Az ember érzi is, hogy, hogy mikor lesz negatív egy hitelnyújtás eredménye, de hát nyilvánvalóan lehet vitatkozni erről. A nagy kérdés azonban, hogy a, a, gyakori, a, a gyakorlati következménye mi az, hogyha egy bíróság nyolc év múltán kimondja a bank alkalmazottjának, hogy nem kellett volna ezt a hitelt akkor nyújtani. Valóban a bankoknak is saját tőkével kell mind a hiteleket biztosítani, tehát hogy kell, hogy legyenek biztosítékok. Minden esetre nagyon köszönöm az igen nagy segítséget nyújtó hozzászólásokat, nyilvánvalóan korrekciókra, pontosításokra lesz lehetőségünk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Lechner úr. Mi mindketten részt vettük a tárgyalásokon, és először is egy ütemtervet eh, javasoltunk, amely egy hónapot biztosítana a kidolgozásra, és aztán június 20-ára lenne meg a fordítás, és aztán júliusban lenne ennek az újabb megtárgyalása. És ha hallottuk, hogy az Econ az július 11-én akarja az egész véleményről a szavazás, de hát ez azért világos, hogy nem lehetőséges. De mindesre még folyik a tárgyalás erről, és ön is én majd ehhez hozzájárulunk. Nos, szeretném Kohola asszonynak megköszönni, hogy ilyen jól elnökölt a, a, mivel a Salvini jelentéssel kapcsolatban minden ketten árnyék vagyunk, először megkérem Salvini urat, hogy mutassa be a jelentését. Ez az első eszmecsere, nincs rá sok időnk, tehát hogyha rövid bevezetőt tartana, és aztán az árnyék is megteszik a véleményüket, és lesz még majd arra alkalom, hogy ezt megbeszéljük részletesebben. Aztán Semmit Semeta biztos úrtól kaptam egy levelet a vád kódexsel kapcsolatban, és ezt amikor hozzászólok, akkor említeni fogom. Nos, Salvini úr, Karhola asszony, Rapti, Schmidt úr és magam fogunk hozzászólni. Heidi Rüle is talán? Heider Rüle. És a Góer részéről is? Negyed óránk van mindenre Szelinszki úr a bizottság részéről, üdvözöljük, Rapti asszony is, már említettem, mint árnyék jelentéstevő, itt van a listámon. Myself. Mr. and Mr. Salvini in quarter of an hour. Nos, negyed órán belül ilyen sokan fognak hozzászólni. Salvini úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbáltam 15 oldalról, két oldalra rövidíteni ezt az anyagot. Köszönöm mindezt az IMCO titkárságnak és mindenki másnak, aki segítsetett. Június 16-án találkoztunk az árnyékjelentéstevők találkozunk az árnyékjelentéstevőkkel, és addig nagyon sok e, szervezési munkánk van. Tehát e, épp ezért csak néhány e, megjegyzésem lenne most jelenleg az aktualizált napra kész vámkódexel kapcsolatban 2013. június 24-e a határidő, de hát ezt már is látjuk, hogy nem fogjuk tiszteletben tartani, figyelembe venni, és ezért el kell gondolkodni arról, hogy hogyan lehet új határidőt megszabni. Ehelyett meg kell kérdezni a bizottságokat és a tagállamokat, amelyek nem értenek egyet ezzel, hogy eltoljuk ezt a, az időpontot, vagy vannak egyáltalán tagállamok, amelyek ellenzik ezt a gondolatot. Egyik megoldás az lenne, hogy egy új dátumot tűznek ki, mivel a jelenlegi határidőt nem lehet tiszteletben tartani. És talán a bizonyos aspektusoknak a fokozatos bevezetéséről lehetne e, dönteni a napra kész e, e, vámkodexel kapcsolatban. Nyilvánvalóan fontos kérdés az, hogy biztonságot kell nyújtani az új tagállamokban működő vállalkozások számára. A fogyasztók ugyanis szeretnék, hogyha őket a hamis áruk és illegális tevékenységektől megvédenék, és akár a terrorista tevékenységektől is. Épp ezért nagyon fontos, hogy nyomon kövessük azokat az árukat, amelyek a határokon átlépnek és a fogyasztóvédelmi aspektusokat és szempontokat is figyelembe vegyük. Tehát a VÁM kódex számára nagyon fontos, hogy ezeket is belevegyük. Nagyon gyakran különböző szintjeit látjuk a harmonizációnak, hiszen 27 tagállam van, és néha egész egyszerűen a józan ész is azt diktálja, hogy a lehető legnagyobb szinten, legmagasabb szinten harmonizálni kell a vámkódexet azért, hogy biztonságot nyújtsunk a fogyasztóknak. Épp ezért a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek az osztályozást is meg kell vizsgálni azért, hogy ne legyenek szükségtelen átfedések ugyanis az osztályozás fogja meghatározni, hogy milyen fajta áruk, milyen fokú ellenőrzést igényelnek. Itt figyelembe kell venni a nemzetközi dimenziót is. Harmadik országokat, partnerországokat és versenytársakat is figyelembe kell venni eh, a világpiacon. És végül is a tagállamoknak az egyelő bánásmód elvét is tiszteletben kell tartani. A parlament és a tanács az eljövendő jogszabályokat illetően egyetértenek ebben. Elnök úr, ennyit akartam mondani, hiszen ez csak az első lépés, és még hosszú út áll előttünk. Elnök, köszönöm szépen, Szalvini úr a, tényleg összefoglalta a szempontokat, és várjuk a következő jelentést. Nos, akkor most az árnyék jelentőstevők követnek, és tudom, hogy lesz majd a jelentéstevőknek egy ülése, tehát először Korhora asszony. Köszönöm szépen! A új eljárás újítása van túl, kifizetés, a fizetés nélküli vámeljáráson túl az együttműködést is vizsgálnunk kell, elsősorban a vámhatóságok közötti együttműködés, hatóságok közötti együttműködés, ez korábban már a termékbiztonság és a piaci felügyelet témájának összefüggésében tárgyaltuk. A, mű, a működő piac felügyelet nyilvánvalóan fontos szerepet játszik az egyenlő játékszabályok betartásában, segítve a, azokat az Európai Uniós szabályoknak megfelelően működő ágazatokat, amelyeket meg kell védjünk a szabálytalanul működő cégek vagy ágazatok versenyétől. A, a piaci felügyelet a termékek az EU kikötőkbe való belépésekor kell, hogy jelenősek kerüljenek, ez, ehhez javítani kell a földjeleti hatóságok és vámhatóságok együttműködését. Ez volna a kulcsfontosságú üzenet, amelyet meg szerettem volna fogalmazni. Köszönöm, Rápci asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan tudok én is pár gondolatot elmondani. Mindenek előtt köszönetet mondok először is az előadónak úgy gondolom, hogy nagyon helyesen határozta meg azt, hogy hogy lehet gyorsan és átfogóan dolgozni, minden szempontot lefedni. Az alapvető probléma valóban az idő, én is úgy gondolom, elegendő időre van szükségünk, és akkor, amikor a kérdéseket a modernizált vámrendszerrel bevezettük, akkor nyilvánvaló volt, hogy az időzítés eleme fontos lesz. Nagyon sok országnak van problémája az átállással, a kiigazítással, hiszen modern technológiát kell bevezetni, úgyhogy megfelelő időre van szükség. Aztán ott van a finanszírozási elem. A tagállamok a szempontjából, a bizottság szempontjából biztosítani kell, hogy aktuális legyen a megfelelő a teljesítés, megfelelő technika álljon rendelkezésre. És az is nagyon fontos, hogy ellenőrzések is legyenek beépítve a rendszerre, hogy nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy nem a legjobb eredményeket kapjuk. Néhány utolsó megjegyzésem lenne. Nem szabad olyan területekre is eltévednünk, ahol már a, a bizonyos piacokra való kereskedelem problémáit kezeljük csak meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk a fogyasztók érdekét szolgálni leginkább. Köszönöm. Most mit túré a szó? Köszönöm. Elnök úr. Szerintem elősen átpolitizált kérdésről van szó. Még inkább név vált az elmúlt hetekben. Szerintem nem helytelen ez a feltételezésem, mert most a vám ellenőrzéseket valami másra is használják, mint amire eredetileg létrehozták ezeket. És ezt a tényt a menetrendben is tükröztetnünk kell. Vajon okos dolog azt mondani, hogy több időre van szükségünk ehhez, vagy inkább épp ellenkezőleg gyorsan kell reagálnunk, kimondva, hogy nincs idő. Mert ha nem kezeljük ezt a kérdést, ezeket a helyzeteket, akkor talán más területen is gondok adódnak majd. A hatékonyság persze ki kell egyensúlyozódjék a gyors eljárások igényével. A kettő tehát egyensúlyban kell legyen. Semmi gondom azzal, amit a jelentéstevő kifejtett, ám úgy gondolom, látnunk kell, hogy most a jelenlegi helyzetben ez a kérdés sokkal forróbb politikai szempontból, mint néhány héttel ezelőtt volt. Rüla asszony? Nem kíván? Rendben. Akkor én magam mondanék egy pár szót. Álvini asszony rámutatott a kulcsfontosságú pontok némelyikére, én csak megtámogatnám azt a gondolatát, melyet az egységes vámkód végrehajtásával kapcsolatosan mondott, Szemete úr előadásában, és Zemeszki úr talán majd kitér erre, tudom, hogy voltak konkrét problémák az egyes tagállamok készségével kapcsolatban mindennek bevezetésére, illetve az a kérdés is felmerült, hogyan lehet legjobban végrehajtatni ezeket a szabályokat, illetve hogy realista a menetrend. Most Semeta úr levele, amelyet most kaptam, megerősíti a bizottság szándékait, ezt a levelet megküldjük különben a szakbizottság minden tagjának, erre a javaslatra kell válaszolnunk formális módon is, ezáltal lesz alkalmunk megvitatni. Reméljük, hogy a bizottság egyetért majd javaslatunkkal, mert ez jó alkalom lesz arra, hogy stratégiai megbeszélést tartsunk ezen stratégiai fontosságú eszközök végrehajtásáról. Az is fontos. Láttuk, hogy a tevékenységek a, a, hat, a vám működésének kérdésében új egyensúly látszik kialakulónak, Egyrészt a bevételek beszedése, illetve az export és import lebonyolítása tekintetében közpolitikai szempontból egyre nagyobb hangsúly vetül, ahogy többen is elmondta, a termékbiztonság ügyére, meg a termékhamisítás problémakörére, amely egyre inkább politikai prioritás nyer, létrejött egy Európai Megfigyelőközpont is e témában, kérdés, hogy annak mi lesz a szerepe, és utolsó gondolatom az együttműködés fontosságának aláhozásával kapcsolatos. Amikor egy speditőr céggel tárgyaltam nemrégiben, amely az Európai Unió kívülre szervez szállításokat, elmondták, hogy az éjszakai kiszállítások úgy mennek, hogy nappal kezelik, kötörünk a vámkezelést. Nincs vám személyzet, amely éjszaka működne, ám azokat fuvarok, amelyeket kiemelnek, korábbi kockázat elemzés került meghatározásra. Úgyhogy a, a hírszerzési és kockázat profilírozási elemzési eszközök a legfontosabbak. Tehát egy-egy ellenőrzés során, amelyet meg kell előzön az információ sora a háttérben. Tehát a vámhatóságok szerepe rendkívül fontos az információ beszerzésében, értékelésében és cseréjében. Ez a kulcsa a hatékony működésnek. Azt hiszem, más nem kíván hozzászólni, úgyhogy ki, urat kérem, hogy érjen rövid szárszóval. És aztán Salvini úrnak adom meg a szót, hogy a menetrendet beszéljük meg. Zelinski pontos név, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözöljük ezt a kezdeményezést, hiszen lehetőséget látunk arra, hogy a vám szerveknek megnövekedett szerepe legyen, hogyha ezt az Európai Parlament is támogat bennünket. Szeretnék csak a legfontosabb kérdésekre kitelni a, a korszerűsítése a vámkódexnek nagyon fontos kérdés. Világosan szeretném kifejteni, hogy nem várjuk meg azt, hogy modernizálják a vámkódexet, minden nap végezzük a munkánkat, és javítjuk a meglévő jogszabályokat. Így a, biztosi, a biztonsági módosításokat is bevezettük, az új IPR szabályozáson is dolgozunk, ez persze időt igénylő feladat, de a tagállamoknak a kormányszervei mind foglalkoznak ezzel a kérdésekkel, és egy transeurópai információs technológiai rendszert hozunk létre, amely a vám szerveteket támogatja. Tehát minden nap végezzük a feladatunkat, és nem felejtjük el, hogy harmonizáljuk és javítsuk a tagállamok közötti jogszabályok harmonizációját. Eh, vannak administratív, tehát közigazdasági szankciók is, eh, amelyeknek eh, segítségével is mindenki számára közös egyenlő esélyeket biztosítunk, hogy közösen tudjunk működni. Talán ennyit szeretnék most mondani. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, és a bizottságnak az együttműködését, és Szalvini úrral és a többi képviselővel is örömmel működünk együtt. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Szalvini úrnak adjuk meg a szót. Számomra már itt van az ütemterv, és lesz egy meghallgatás is ezzel kapcsolatban. Talán ön szeretne ezzel kapcsolatban mondani valamit. Igen, köszönöm szépen. Jövő héten az árnyék jelentéstevőkkel összeülünk. Ez alkalom lesz arra, hogy a határidőket meghatározzuk. Június 16-át említettük. Mindannyian e-mailben megkapják majd a, az összefoglalót. 5-6-7 szempontot szeretnék csak felvázolni. Nyilvánvalóan a technikai végrehajtásnak a problémájával kell szembenéznünk, de ezen kívül a mindegyik problémával minél hamarabb kell szembenéznünk. Június 16-a tehát a meghallgatásnak az időpontja, és azt hiszem, hogy itt hasznos információkat hallunk majd, és akkor tovább folytathatjuk majd a munkánkat. Elnök, köszönöm szépen, hogy ezt a munkát irányítja. Tehát akkor megerősítem, hogy június 16-án csütörtökön 10-től 12.30-ig lesz a meghallgatás, és a vámvilág, az egész vámvilág az interneten követi ezt a meghallgatást és részt vehetnek az interneten keresztül e, ebben a vitában. Aztán a közlemény a parlament közleménye azt fogja biztosítani, hogy a tagállamokban a vám szervek figyelmét felhívhatjuk arra, hogy itt lesz egy meghallgatás. Aztán augusztus 30-án küldjük el fordításra a jelentés tervezetet, és aztán szeptemberben foglalkozunk vele a bizottságban, és október 17-én lesz a végső lépés. Köszönöm szépen, üdvözöljük ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Lezárom a mai ülést, és három órakor találkozunk, amikor további kér- fontos kérdésekről például az alternatív vitarendezés és a jogorvoslat kérdésével foglalkozunk, és a délután fő, legfőbb eseménye az a közbeszerzéssel kapcsolatos meghallgatás lesz. Mindenkinek jó étvágyat kívánok. Köszönöm.